So, good afternoon everybody and uh, welcome to this off. Jó napot kívánok mindenkinek. Üdvözlök mindenkit a délutáni ülésszakunk alkalmával. Kérem, hogy a lehető leghamarabb foglalják el a helyüket, és a lehető leghalkabban. El is kezdem a koordinátorok ülésének eredményével. A frakciók kérései, a késő napi kapcsolatával E, a Dunanai e, spanyol e, nemzeti parkról, a Garonyai atomerőműről az áprilisi már fogunk tárgyalni. A lehet és észt polgárok szavazó joga június 29-én kerül asztalra, ugyanígy a hontalan személyek kérdése is a Peti véleményét az ECR fogja vinni a 2016-os ombudsmani jelentés erről az SND eh, eh, fog véleményt alkotni. Eh, bizonyos petíciókat nyitva tartunk a következők szerint. A a tényfeltáró látogatásokkal kapcsolatban eldöntöttük, hogy két látogatás lesz 2017 eh, második évében, először Tarantóba, Olaszországban, júliusban, majd Larnakára megyünk el szeptemberben Ciprusra. A delegáció vezetője a madridi delegáció kapcsán Köszönöm, Darling az SND részéről a meghallgatásokkal kapcsolatban a koordinátorok az eh, FDD javaslatát eh, hallgatták meg, hogy a ideiglenes eh, munkavállalók jogainak védelme kapcsolatos a foglalkozunk. A kisebbségvédelemmel foglalkozó ülésre április 4-én kerül sor. Ezen kívül megbeszéltük a Peti internetes portájának kérdését is, és úgy döntöttünk, hogy a felhasználókat bizonyos esetekben csak a témához kapcsolható nyelveken fogjuk tájékoztatni. Lehető leghamarabb megoldjuk a közérdekű dokumentumok feltöltését, jelenleg nem ez a helyzet, de remélhetőleg minél hamarabb sor lehet erre. Ami a hálózatot illeti, örömmel számolok be arról, hogy tegnap eh, elindult a PETI hálózat projekt, eh, a képviselők az összes bizottság, érintett bizottságból megjelentek. Nagy sikernek tekinthetjük ezt, reményeink szerint kollégáink továbbra is elkötelezettek maradnak hogy ennek a hálózatnak a munkájához hozzájáruljanak. A koordinátorok megállapodtak abban is, hogy a e, ragadozók, e, konkrétan a farkasok e, állományi ragadozatos kérdésekkel foglalkozunk, aztán foglalkozunk a fogyatékkal élő személyek kérdésével, a gyermekjóléttel. A koordinátorok megállapodtak eh, arról, hogy, meg, hogy szavazzunk a jelentése kapcsolatos eh, módosítókról, a néppárt pedig megfogalmazta azt a véleményét, hogy kisebbségi eh, külön véleményt fog megfogalmazni a tájékoztatással kapcsolatban egyéb ügy nem merült fel, és így be is számoltam a koordinátorok üléséről. Most pedig folytassuk a szavazással. az új eljárási szabályok miatt, amelyeket elfogadtunk, és amelyek hatályosak 2017. január 1-től, annak érdekében, hogy meglegyen a szavazóképességünk, jelen kell lennie a szakbizottság egyharmadának. Ez 12 parlamenti képviselőt jelent, és ez meg is van. Úgyhogy rá is térhetünk a szavazásra. A szavazás az EU jog 2015-ös alkalmazásának monitoringja, címmel. Egyes módosítók mellette ellene tartózkodók elutasítva. Kettes mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodók elutasítva. A kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva. 8 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 9 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 10 két részben, első rész. Nem, ez kiesett, bocsánat. Okafogyottá vált a második, viszont nem. Mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 13 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 12 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 14 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 15 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 16 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 17 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 18 mellette, ellene tartózkodók dolgok, ezt ellenőrizik géppel. 18-as módosító, gépi szavazás. A szavazást megnyitottam, most pedig lezárom. Elfogadtuk 19-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva 20 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 21 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 22 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 23 két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Második rész. Bekiabálás. A 22-est elfogadtuk, mondja az elnök. Nem, válaszol az elnök egy mikrofon nélkül elhangzó kérdésre. Na, akkor visszamegyünk. 22. Géppel megnyitom a szavazást képpen. A szavazást lezárom. Elfogadtuk egy szavazat többséggel. Nagyon, nagyon jó próbálkozás volt, Préga úr. a 23-as második része mellett ellen tartózkodók elutasítva. 24 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 25 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 26 mellette ellene tartózkodók ellenőrzik géppel a szavazás megnyitom. A 26-ot megnyitom. And now the vote is closed and it is adopted. Compromise amendment. B. Kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elutasít. Elfogadva. 31 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 32 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 33 kiesik. 34 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 36 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 36 mellette, ellene, tartózkodók, ezt is ellenőrzik éppen. Megnyitom a szavazást. 36-os tehát. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 37 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 37 szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodók ellenőrző géppel. 38-as, tehát géppel ellenőrzik. Akkor most megnyitottam. Most pedig lezártam. Az eredmény pedig egyértelműen elfogadtuk. 39-es módosító mellette. Préle úr, elfogadtuk. 40-es két részben nem, kiesik. Az első rész kiesik a 40-esből, a második továbbra is fennáll. Mellette, ellene tartózkodó, elfogadtuk. 41 mellette, nem, a 41-es is kiesik. 42-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 32 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 43 mellett, 44 mellette ellene elfogadtuk. A véleménytervezet egészéről szavazunk elektronikusan, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Nagy többséggel elfogadtuk. Thank you for that. And those of you that azok, akik szeretnének távozni, kérem, hogy távozzanak minél hamarabb és minél csendesebben. And now let's, uh, let's move to the next item, which is I... a következő. A naprendi pont pedig a 11-es naprendi pont fontos vita lesz ez. Ez a munkacsoport végső beszámolása, beszámolója a gyermekjóléti kérdésekről és nagyra becsülném a kollégáim, csöndben lennének, hogy el tudjuk kezdeni a napirend megvitatását. I like to give the floor first to the chair of the working group. Megadnám a szót először a e, munkacsoport vezetőjének. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. A munkadokumentum az több mint egy éves tevékenységét öleli fel a munkacsoportnak, amely a gyermekjóléti kérdésekkel foglalkozik, és én kaptam megbízást ennek a vezetésére. Foglalkoztunk az európai állampolgárok által benyújtott petíciókkal, amelyeket befogadtunk, és megvizsgáltuk, ami ezek közül négy fő területre területe volt kapcsolatos. Az első a potenciális rendszerbeli problémák, aztán olyanok, amelyeknek nemzetek közötti határokon átnyúló hatása van, olyanok, amelyek az emberi jogok védelmével kapcsolatosok, kapcsolatosak az Európai Unió teljes területén. Tehát négy fő területet említettem. A nemzetközi védelme a gyerekeknek, a német családjogon belül a gyermekjog, aztán az Egyesült Királyságban a beleegyezés nélküli, a gyermek beleegyezése nélkül megtett lépések, illetve Spanyolországban a gyermekek eltűnése, és a benyújtott precessziókból kiderült, hogy szükség van arra, hogy egy ötödik témát is részletesebben megvizsgáljuk, a szociális szolgáltatásokat észak-európai országokban, tagállamokban. A szakértőkkel, érintettekkel és az Európai Bizottság tisztviselőivel tárgyaltunk, és az érintett, említett diszkriminatív gyakorlatokról beszéltünk, illetve arról, hogy hogyan értelmezik ezeket a normákat az egyes tagállamokban, és hogy megsértik-e őket, megsértik a közösségi jogszabályokat, illetve a nemzeti joggyakorlatokat is vizsgáltuk volt erre költségvetés, arra kértünk minden frakciót, hogy ajánljon szakértőket, mondja el az öt foglalkoztató problémákat, témákat, tehát igyekeztünk figyelembe venni valamennyi frakció prioritásait. Az olyan pontokon, ahol lehetetlen volt közös megállapodásra jutni, akkor igyekeztünk integrált módon és demokratikusan eljárni, tehát a többség álláspontját vettük figyelembe. Meghallgattunk tehát szakértőket, ahogy említettem, és a tényekről, jogszabályokról is tárgyaltunk, nyolc ülést tartottunk, és az ajánlások között, a végső ajánlások között, ahogy mindenki tudja, lehet még egyéb tevékenységeket javasolni. A petíciós szakbizottság összes tagja tehet megjegyzéseket. A munkacsoport ülésein azon igyekeztünk, hogy minden képviselőnek teljes átfogó kereteket adjunk erről a témáról, és igyekeztünk úgy eljárni, hogy minden fontos dokumentumot integráljuk, bevonjuk a munkánkba, hiszen rengeteg fontos dokumentum van, tehát ezeket a mellékletek közé vettük be. Minden kollégának ez volt a szándéka, hogy a lehető legstabilabb, stabilabb, legrobusztusabb alapja legyen a munkánknak. Ami az ajánlásokat illeti, tehát amelyekkel ugye lezárul ez a munkadokumentum, kiemelem hogy jobb együttműködést várunk a tagállamoktól, ez így segíti a nemzeti joggyakorlatok kölcsönös megértését. Ezeknek ugyanis kihatása van a kiskorúak érdekeire. És természetesen az állampolgárok és a felelős hatóságok tájékoztatása is szükséges, illetve az Európai Bizottságtól azt várjuk, hogy a lehető legpontosabban kövesse nyomon azokat a gyakorlatokat, amelyeket az egyes tagállamok elfogadnak, használnak, amelyeknek a keretei között meghozzák a döntéseket, amelyek esetleg lehetnek ellentmondásosak. A látogat, láthatási jogok, a eltartási kötelezettség megfizetése és így tovább témájában, amelyek ugye a kiskorúak életét érintik. Sajnos nagyon sok ilyen szürkés terület van még, amely nem tiszta, tehát több vizsgálatot igényel ez. A diszkriminációt szankcionálni kell, és az alapjogokat pedig megvédeni. Bizonyos esetekben a tagállami hatóságokkal folytatott együttműködés előfordult, hogy nem volt kielégítő, csak korlátozott volt pedig szükség van az állampolgárok jogainak megvédésére, tehát ki kell hangsúlyozni, hogy az ő, állam, az ő általuk benyújtott petíciókat érdemes nyitva hagyni, az európai intézmények nagyobb erőfeszítést kell, hogy tegyenek a tagállamok irányában, hogy teljes legyen a világosság. Most várom a kollégák véleményét, megjegyzéseiket. Köszönöm, elnök asszony. Thank you very much, Eleonora. Köszönöm szépen. Nagyon hosszú és fontos út volt ez. Köszönöm a munkát, amelyet befektettél ebbe. A dosszióban a munkacsoport ezzel lezárja e, a munkáját, tulajdonképpen is benyújtja a jelentés tervezetet. A dokumentum két részből áll, az első a különböző ülések eredményét tartalmazza, a második pedig az ajánlások jegyzékét. E, ezt módosítani tudjuk, a módosítók határideje pedig március 30-a lesz 3 óra. Március 33 óra a módosítók határideje az ajánlásokra vonatkozó részhez kapcsolódóan. Most pedig felkérném a kollégákat, hogy vegyenek részt ebben a vitában, és Villant úr az első listámon. Öné a szó. Ja, Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg vagyok lepődve, illetve fel vagyok háborodva azzal kapcsolatban, hogy mennyire kiegyenlítetlen a jelentések, különösen a négyes pontban a, a, az Hivatal kapcsán, és el szeretném mondani, hogy meg vagyok lepődve, és fel vagyok háborodva azon, hogy egy újságírónőt megemlítenek egy helyen, aki petens, aki jogerősen elítélt, elítélt személy Olaszországban is, és az, hogy őt ide meghívtuk, azt visszaélésnek tartom. Köszönöm. Thank you very much. The floor. Köszönöm szépen, még mindig nyitva van a lehetőség. A szocialisták képviseletében szót kér valaki? Nem. ECN. Maria Szón, nincs itt. Rita. Nem kér szót. A GUE képviseletében sincs itt senki, a zöldeket sem képviseli senki. Okay. The floor is still open. Kérem még valaki szót. Péter jár. Igen, elnök asszony. Lehet, hogy kezd fáradni a munkacsoport. Nem az első munkacsoport, amelyet itt a petíciós bizottságban létrehoztunk. Akik a spanyol témával foglalkoztak, emlékeztetnék arra, hogy nagyon sikeres Munkát végeztünk, voltak eredmények, illetve voltak törvényi módosítások ennek kapcsán. Spanyolországban is a munkacsoport tartsa tüntette ki magát, hogy konszenzuális módon járt el, beleérzőek voltunk, és sikerorientáltan dolgoztunk. El kell mondanom azt, hogy a gyermekjogi munkacsoport nem mondhatja magáénak ezt a sikeres munkamódszert. Ami mm, bosszant bennünket néppártként, az az, hogy nincs konszenzus jelentés kapcsán, hiányoltuk a fáradozást, akkor véleményeket nem vették figyelembe a jelentésnél. <clears throat> Az volt a benyomásunk, hogy nagyon kevés frakció volt aktív a munkában, illetve az információt későn kaptuk meg a következő ülésre. Villany kolléga már elmondta. Én egyrészt szerencsétlennek tartom a Kolombó ügy kapcsán azt, hogy egyrészt van egy petens, másrészt pedig szakértő, Vilán kolléga erről szólt, hogyha a Kolombó asszony idézeteit tükrözzük a jelentésben, ezt a hölgyet elítélték, tehát nem kellene őt idézni a jelentésben, tehát ő a törvényel került ellentétbe. Amiért is mérgelődünk, hogy a korábbi tényfeteró missziók eredményeit, nem ez volt az első, Németország véleményét nem vették figyelembe, a végső jelentés kapcsán a német Jugendamtot is meglátogatták, és kijelentik azt, hogy Németországban nincsenek rendszeres hibák, és elismerhető rendszeres hibák nincsenek. Azt sem találjuk jónak, legalábbis közösen gondoskodtunk arról, hogy Hoffman úr, a Jugendem képviselője, eljöjjön a petíciós bizottságba, ő Kolombó asszonynal ellentétben, akit ők erősen elítéltek, ugye, Hoffman úr, a Német Ifjúságvédelmi Hivatal képviselőjének véleménye csak a függelék említi. És ami különösen zavar bennünket, jelentős nagy részeiben a tényeket, mint adott dolgokat mutatják be, függetlenül attól, hogy ezek pusztán a kijelentéseit jelentik, és ezt szignalizálni kellett volna, tehát a munkacsoport végső jelentésével nem értünk egyet, ezt rossz alapjának tartjuk, rosszatnak tartjuk a további munkához, és a petíciós szakbizottság munkáját ez nem segíti. Ez egyetlen jó pont a rosszban az az, hogy a Peti a petícióval foglalkozik. Köszönöm szépen. Mrs. Carlson. Carson asszony. Köszönöm szépen. Még egyszer eh, szót kell, hogy kérjek, sajnos. Természetesen a német kollégákat nagyra értékelem, akik néhány kritikus megjegyzést fogalmaztak meg hogy a jó jólétével kapcsolatban, a német ifjúságvédelmi hivatallal kapcsolatban. Ez jogos helye van a kritikus megjegyzéseknek, ami a forrásokat illeti, itt a szakbizottságban viszont szorúsággal tölt el, hogy ez mennyi időben telik. Hát, hogy ezt hogy kritizálják. Hiszen én időmben ez volt a legfontosabb téma, amivel itt a Parannál foglalkoztam politikusként hosszú időn keresztül, a gyermekek jólétével eh, foglalkoztam, a szociális kérdésekkel, és ebben a munkacsoportban az volt az érzésem, hogy eh, különböző vélemény volt arról, hogy mi is a feladata ennek a szakbizottságnak, illetve a munkacsoportnak. Éppen ezért évi kolléganő csak csatlakozni tudok, illetve ahhoz, amit mondott a munkamódszereinkről. Nagyon fontos az ilyen típus esetekkel foglalkozni, amelyek a különböző részéből származnak, és a munkacsoport számára is nagyon fontos volt a piros vonát úgymond követni, ami a gyermekek helyzetét illeti a különböző országokban. Ezeknek az országoknak végül is együtt kell működniük egymással és nehéz lehet megállapítani azt, hogy milyen más lehetőségek álltak a rendelkezésre, túl sok eszközünk nem volt. Én szeresen folytattam valamelyik további kutatást, érdekes vitákat folytattunk. Ez pedig fontos a munkacsoportban végzett munkánk szempontjából. Illetve mindezzel kapcsolatban, amit a jogalkotással kapcsolatban tenni szeretnénk. Mint említettem, elfogadom a kritikát, ami elhangzott Szakkapcsolatban, hogy milyen szakértők kerültek meghívásra. Természetesen de nagyon, erre nagyon oda kell figyelni. Azt gondolom, hogy kitűnő munkát végeztünk. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Rozier asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak azért, hogy jól értem a problémát, én új vagyok ebben a szakbizottságban, most kezdem érteni a működésmódot. Az első ö, részben a szakértő mm, meghívás jelentette a problémát, tehát felmerül a kérdés bennem, hogy mi az alternatíva. Értem hogy kritikával illetik a szakértőket, az ő képességüket, viszont őket a szakbizottság hívta meg, megkérdeztük a véleményünket, tehát természetes az, hogy, hogy az ő véleményükbe kerül a, a jelentésbe. Tehát én azt nem látom azt, hogy hogyan tudjuk módosítani azokat a véleményeket, amelyek elhangoztak. Ők hozzájárultak a vitához, tehát fontos, hogy ne legyen kavarodás a szakértők véleménye, illetve a vélemény között a kettő nem ugyanaz, tehát erről a szövegről szavazni fogunk. Tehát kicsit össze vagyok keveredve. Az a munka, amit elvégeztünk, a végéhez érkezett, és úgy érzem, hogy Bármit is gondolunk a szakértők véleményéről, fontos, hogy ez bekerüljön a véleménybe, és én ezzel elégedett vagyok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Viránd úrnak adom vissza a szót egy rövid hozzászólásra. Én nagyon örülök annak, hogy időközben kell megállapodnunk arról, hogy hogyan dolgozzon ez a szakbizottság, különösen mert tényfeltárást illeti a munkacsoporti munkát. Éppen ezért nem fogok kérvényt benyújtani a tartalom tisztázása érdekében, hogy mi történt a munkacsoportban, ezt leírtuk. Rozier asszonynak igaza van, ami a tartalmat illeti, nem ezt támadtam, hanem pusztán a szakértők kiválasztását támadtam és elmondtam, hogy mennyire meg vagyok lepődve, és Auken asszony, ennek helyet kell adni, ez megengedett, hogy valaki fel legyen háborodva. Elnézést, Auken asszony. Terrorjelentésről tárgyalunk, és összebizottságunk szíve joga, hogy mondjon bármit. Minden képviselő elmondja azt, amit jónak, jogosnak talál. Ön is nagyon sok jelentés kapcsán gyakran él ezzel a joggal. Én pusztán annyit szerettem volna mondani, hogy Kolombó asszonyt nem tartom szakértőnek, hanem egy félnek. Az egyéb jelzőket már használtam a neve kapcsán, tehát ő egy érintett fél, és hogyha egy érintett félnek megengedjük azt, hogy ő elmondja azt, hogy a bíróság előtt Németországban mindenki érintett, akkor ez a furcsolatást kelt, és ami annak bemutatását illeti, amit hallottunk a szakértőtől, és ebből az derül ki, hogy a leírt dolgok fele tőle származik, kevesebb, mint a fele pedig mástól, akkor ez mind nagyon furcsa. Ez pusztán a megjegyzése és jogom van az, hogy kommentáljam a dolgokat. Köszönöm. Mindjárt megadom a szót, de kollégák, arra szeretném kérni önöket, hogy amikor ülésezünk, akkor ne vágjanak pofákat, ne nézzenek csúnyán egymásra, hanem legyenek udvariasak. Hiszen ez mindannyiunk életét megkönnyíti, és ez jobb képet közvetít erről a szakbizottságról a polgárok felé, a petensek felé. Ők követnek bennünket, a webstreamen nézhetnek bennünket, tehát ezt tartsa mindenki szem előtt. Margaret, köszönöm szépen, elnök asszony. Néha még a népárt is elkésed, ezt a múltban csináltunk, és vége, és olyan sok munkánk van ebben a szakbizottságban, és amikor arról beszélünk, amit már lezárult, le, mert szavaztunk róla, annak sem értelme. Okay, we might agree. Igen, lehet, hogy egyetértünk valamiben, vagy éppen nem. Én nem mondom, hogy ezt a legtöbben ismerik. Mrs. Colombo nem, volt, nem az egyetlen szakértő volt, voltak más szakértők is, és vannak olyan részek, amelyek felhívják a figyelmet különböző személyek véleményére. Tehát, hogy ez a tartalom. Tehát még mindig van idő a módosítók benyújtására, és mindenkit arra bátorítanék, hogy ezt nézze meg, nézze meg az ajánlási részt, hiszen ez a szakbizottság véleményét fogja tükrözni. Most Évi asszonynak adom vissza a szót, és utána lezárom a hozzászólók listáját, majd a bizottság képviselője kap lehetőséget, Évi asszony. Jó, volevo... Igen, köszönöm szépen. Én egy-két dolgot szeretem volna pontosítani. Először is a szakértők szerepét. A szakértőket demokratikusan választottuk ki, a többség támogatásával, tehát a politikai ö, frakciók többségének támogatásával, és ez igaz volt mindenkire, minden szakértőre, akik eljöttek a munkacsoportba meghallgatásra. Nem, ö, de sajnálatosnak tartom azonban, ezt nem tetszett nekem meg egyeznem, hogy bizonyos frakciók nem jelöltek egyetlen egy szakértőt sem, mint például a néppárt, viszont nagyon gyakran kritizálták a többieket, tehát nem csak a német családjogi jugendamt szakértőt, hanem a többit is, tehát gyakran provokatív hozzászólásokat tettek, és a meghívottaknak ez kényelmetlenséget okozott. Szeretném azt is kihangsúlyozni, hogy a Zero dokumentum végső részébe betettünk egy diszklémert, ahol szerepel, hogy a meghallgatott szakértők véleményét vettük figyelembe, és ahogy egyébként a frakciók többsége is nem tartotta észszerűnek olyan elemek bevonását, bevételét ide, amelyek a munkacsoport hatáskörén kívül bonyolódtak. Tehát például a tényfeltáró látogatások, amelyek a múltban történtek, vagy a Jugendamt képviselőinek a meghallgatása itt a petíciós szakbizottság ülésére jött el, nem pedig a munkacsoportére, tehát hogy ezeket az elemeket nem ö, vettük be, mert nem a munkacsoport ülésein foglalkoztuk velük, tehát nem lenne értelme a lezáró dokumentum leíró részébe csatolni ezeket, de Egyébként figyelembe vettük a frakciók némelyikének, néhány, néhány frakció kérését, és úgy döntöttünk, hogy mellékletben kapcsoljuk őket ehhez a végső dokumentumhoz. Azért, hogy mindegy, hogy a tényfeltaró látogatásról van szó, vagy pedig a jogadám képviselőjének a szakbizottságban való hozzászólásáról, a politikai értékelést ezt nem végezzük el. A módszer, amit használtunk, az mindig a legnagyobb részvételre és a demokratikusságra, átláthatóságra törekedett, így hoztuk meg a döntéseket többségben, én ezt szerettem volna kihangsúlyozni. Köszönöm szépen! Most pedig a bizottság képviselőjének, Twitter asszonynak adom meg a szót, parancsoljon. Megköszönöm, elnök asszony. Csak egy-két dolgot szeretnék mondani. Köszönöm szépen ezt a érdekes jelentést. A munkánkban a Brüsszel 2 val kapcsolatban folytatott munkánkban fel tudjuk használni. Itt inkább a szülőknek a jogairól szól, vagyis az a, a gyermekek elhelyezéséről szól ez inkább, mint sem a gyermekek jogairól konkrétan, tehát nagyon hasznos lenne, hogyha a jelentésben hivatkoznának a nemzetközi normákra, amelyek itt van erre a témára vonatkoznak, például a gyermekjogi, ENSZ gyermekjogi egyezmény 41. pontja, az 5. szakaszra is lehetne hivatkozni, mert itt vannak azok az eljárások és biztosítékok, amelyek garantálják, hogy a gyermek érdeke legyen az elsődleges prioritás. Az eljárásjogi biztosítékok nagyon jók ebben a szövegben, és hogyha mindannyian ennek alapján járnánk el, akkor sokkal jobb lenne a helyzet a, ez volt a 14-es általános megjegyzés, és a 13-as, ugye a gyermek joga az erőszakmentességhez, akkor is, hogyha a szülei től eltávolítják, ugye ez az eltávolítás lehet elhanyagolás vagy erőszak miatt. Az ugyanez az ENSZ egyezmény, amit említettem, szintén nagyon releváns, és ennek a végrehajtását igyekszünk ösztönözni abban az esetben, hogyha a gyermeket a szüleitől elszakítják, illetve azt is figyelembe véve, hogy arányosak legyenek az intézkedések, tehát ezeket is érdemes ösztönözni. Aztán pedig a gyermekvédelmi rendszerekre a jelentés első részében utalnak, de a parlament is utalhatna még arra, hogy a családot ismerik el, mint első gondozó a, a gondozás elsődleges helyét, és, és azt is érdemes prioritizálni, hogy kapacitás kiépítés történjen, gyermekbarát igazságszolgáltatás terén például, a tanács által elfogadó dokumentumok is relevánsak itt, például az a sürgősségi elf, hogy minden egyes eljárás, amely gyermekeket érint, gyorsabban kerüljön lefolytatásra. Megköszönöm. Tweet asszony, mondja az elnök asszony, van-e valamilyen megjegyzése az előadónknak, kérdezem, nincs. Jó, akkor megint kiemelném, hogy nagyon fontos azt, hogy az ajánlásokat megnézzék, és nyújtsák be a módosító indítványaikat március 3-án 15 óráig. Köszönöm, a következő napi rendi pontunkra térünk rá. Egy picit előrébb járunk, mint az ütemtervünk, mint az idő. A petíció benyújtója még nincs itt, de a bizottság képviselője már itt van. Ez a 2015 per 1134-es petíció, és a téma pedig egy komptársaság fedélzeti munka szervezésével kapcsolatos petíció, úgyhogy rögtön Garcia Garcia asszonynak adom át a szót. Muchas gracias. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok mindenkinek elsősorban. Szeretném felidézni, hogy a bizottság írásban válaszolt a petíciót benyújtó félnek augusztus 3-án tavaly, és ez a válasz eh, csak arról szólt, hogy eh, az ügyet eh, nem tudjuk kezelni, mert nem megfelelnek a körmények. A válaszokban elmondtuk, hogy az olasz hatóságokhoz kellene fordítani, fordulnia a petíciót benyújtónak, és így biztosítani a munkavállalóknak a jogait az Európai Uniós szabályok szerint is. Ezek a hatóságok, mind közigazgatási, mind egyéb hatóságok ismerik a konkrét részleteit az ügynek. Nos, tavaly óta több plusz dokumentumot kaptunk a petíció mellé. Ezek a dokumentumok természetesen lefordításra kerülnek, e, már a fordítást megkaptuk a dokumentumok egy részéhez. Ezeket lehet vizsgálni, de amelyek már, amelyek már lefordításra kerültek, azok nem módosítottak a bizottság korábbi álláspontján de néhány dokumentum még nem került lefordításra, emiatt azt mondhatjuk, hogy amint ezekkel a fordítását is megkapjuk, vissza fogunk térni az ügyre, és megírjuk a véleményeket ennek a szakbizottságnak. Köszönöm szépen. I thank you very much, and the floor is now open to Megköszönöm, megnyitom a kérdésekre való lehetőséget, a vitát. bekerültessék. Thank you very much, Chair. Thank you. Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a bizottságnak ezt a nyilatkozatát, és be kell vallanom azt, hogyha nem mondták volna azt, hogy hiányzanak még bizonyos nyelvi verziók, bizonyos részletek tisztázásához, a helyzet egészen eddig a nyilatkozatig a következő volt. A helyzet értékelése világossá tette, hogy a tagországok európai irányelveket kell, hogy megvalósítsanak nemzeti jogalkotásukban. Igen, október 10-ig van határidő erre, tehát lehet mondani azt is, hogy még egy fél évet várakoznunk kell, viszont a tartalom világossá teszi azt, hogy mindez nemzeti hatóságok kompetenciájába tartozik, tehát a bizottságnak nincs lehetősége a fellépése, tehát hogyha ha megengedik, akkor elmondanám, hogy szerintem zárjuk le a petíciót. Viszont tudom, hogy a bizottság úgy érzik, hogy nem zárult le a munka, természetesen mi ezt követjük, és egészen elég nyitva tartjuk a petíciót, amíg önök ezt szeretnék. Eleonora. Grazie, Presidente. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném kérni, hogy ez a petíció, petíció maradjon nyitva. Azért is, mert ugye még további információkat kell kiértékelni, de azt is javaslom, hogy küldjünk leveleket lehetőség szerint mondjuk a munkaügyi miniszternek és a szociális ügyek miniszterének, de Nápolyba is azért, hogy megtudjuk, hogy milyen fajta ellenőrzés és milyen fajta alkalmazása lenne helyes a normáknak milyen fajta alkalmazása lenne a megfelelő az ilyen esetekben, mert a petíció benyújtója által felvetett problémák nagyon relevánsak, nagyon fontosak. Úgyhogy szerintem nyitottan kellene még hagynunk, és küldjük el ezt a két levelet, hogy felhívjuk a hatóságok figyelmét erre. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Becker úr, sok időnk van, tessék. Thank you, Chair. Uh, I just want to uh, uh agree this. Uh... Egyet szeretnék érteni ezzel a javaslattal, azt gondolom, hogy ez jó ötlet. Értem azt, hogy a bizottság ugyanezt teszi, amit amit nem szeretnék elfelejteni azonban, amikor a végső döntést meghozzuk, hogy lezerek petíciók, az az, hogy fontos a petenset motiválni, motiválni arra, hogy a nemzeti megoldást válassza, illetve nemzeti úton próbáljon a jogának érvényt szerezni. Köszönöm szépen. Very much. Köszönöm. Így most könnyű nekem már az összefoglaló. Nyitva tartjuk a petíciót. Egészen addig, amíg a bizottság fel nem méri ezt a petíciót, ér, nem értékeli, illetve a plusz információt meg nem kapjuk. Időközben mi küzdünk a munkahogyi minisztériumnak egy levelet az Olaszországba, és felhívjuk a szükségességet annak, hogy nagyon fontos az irányelv megfelelő megvalósítása a nemzeti jogban, illetve el fogjuk nekik mondani azt, hogy a helyzetet figyelemmel követjük. Ez egy igen régi petíció, 2015-ös, Levelet fogunk küldeni a, eh, a petensnek, tájékoztatjuk őt arról, hogy miről <clears throat> döntöttünk, miről szólt a vita, és a nemzeti eh, hatóságok, eh, védelmi felügyelőség, stb. keresztül pedig érvényesítheti a jogát. Önök egyetértenek ezzel? Rendben. Köszönöm szépen. áttérhetünk a következő napi rendi pontra. 13, 14, 15 és 16-os számos napi rendi pontunk van. Itt vannak a petíció benyújtói? Igen, bólogatnak. Kitűnő. Akkor három percben kap szót minden petens hiszen nagyon sok petens petíciót benyújtó van itt. Először Pierre Paolo Volpét kérjük meg, hogy utána Elise de Mattea minden, ütketen három percet kapnak, és mérni fogjuk az időt, ezt önök is látják majd. Parancsoljanak! Pierre Paolo Volta úr először. Gentilissimi Presidente, onorevoli deputati. Tisztelt elnök asszony és tisztelt képviselők, megköszönöm, hogy lehetővé tették nekem, hogy itt is beszámolhassak arra, arról a súlyos jogsejtésről, amelyre Olaszországban kerül sor a közalkalmazottak életében. Annak ellenére, hogy már 17 év telt el a 70-es irányelv elfogadása óta, Olaszország nem hozott olyan intézkedéseket, amelyeknek köszönhetően szankcionálni lehetne a határozott idejű szerződések munkaviszonyok kapcsolatos visszaéléseket. Olaszországban ezt nem sikerült megoldani. Az Európai Bíróság, illetve a, mi legfelsőbb bíróságunk és az alkotmánybíróságunk sem e, tudta megoldani a problémát. 2015-ben 2500-nál is többen voltak e, határozott idejű a szerződések. E, Olaszországban 250 ezer főnél több ezeknek a személyeknek a száma, akik nem tudnak a jövőre tervezni, nincsen nem tudnak előre tervezni az életükben. Itt drámák vannak az élettörténetek mögött, és nagyon fontos, hogy az olasz állam túllépjen ezen a határozott idejű szerződés hosszabbításán állandó hosszabbítgatásán. Az elnök asszony elnézést kér, mert annyira gyorsan beszél a petes, hogy az tolmácsolás fizikailag lehetetlenné válik. Kérjük tehát, hogy egy picit lassabban olvasson. Szeretném emlékeztetni az olasz államot és az Európai Bizottságot is, hogy minden napnyi késlekedés ebben az ügyben több ezer és ezer dolgozónak az életében okoz kárt, akiket egész egyszerűen kihasznál az olasz közigazgatás. Tehát itt is szükséges elmondani, amire már felhívta a figyelmet a több bírósági ítélet, hogy az olasz állam megsérti a jogszabályokat, és az Európai Bíróság is megerősítette ezt, tehát 36, év, 36 hónap elteltével határozatlan idejű munkaszerződéseket kellene alkalmazni. Rengeteg kötelezettség szegési eljárástra vonatkozó kérelmet nyújtottak be. Az Európai Bizottság elindított egy szegési eljárást, de nem nagyon haladt ez előre. Az Európai ombudsman is vizsgálatot végzett, pontosan azért, mert nem megfelelően kezelik ezt az eljárást. És 2014 per 4231-es számom. Hát tulajdonképpen az olasz állam csak ígérgetett, csak ígéreteket tett a bizottság felé, és ezeket soha nem tartotta be a közigazgatással kapcsolatosan elfogadott reformok, amelyeket most, amelyeket most fogadnak el, nem oldják meg a bizonytalan munkaszerződések problémáját. Azzal zárom a hozzászólásomat, hogy kérem a parlamentet, hogy a kötelezettség szegési eljárással kapcsolatban gyakoroljon nyomást a bizottságra, illetve az ombudsmani eljárást is vegye figyelembe, és azt kérjük, hogy a parlament használja ki a hatáskörét, és kötelezze az olasz államot, hogy a 99 per 70-es irányelvet tartsa be, és egyszer és mindenkorra oldják meg a határozott idejű munkaviszonyoktól szenvedő dolgozók helyzetét Olaszországban, és a szerződésüket alakítsák át határozatlan idejű munkaszerződésé. Köszönöm. And thank you also for being respectful with the time. Megköszönöm, és köszönöm, hogy betartotta az időkereteket is, ezt nem mindenki teszi meg. Nézzük csak most, ki következik. Elize Di Mattea, az ő petíciója 0411 per 2016-os parancsoljon. Jó estét kívánok, tisztelt képviselők! Én Eliza Di Mattea ügyvédje vagyok, és Bárnabá Dávidét képviselem aki szicíliai, Szicíliában mm, dolgozott a polgári védelemnek, május 25-től 2001-es évben kapott egy határozott idei munkaszerződést, ami három éves időtartamra szól, és ezt aztán 19-szer hosszabbították meg. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy neki joga lenne arra, hogy a szerződését határozatlan időre állítsák át, alakítsák át, de ezt soha nem tették meg. Így az ügyfelem bírósághoz fordult, 2016. október 18-án, a bíróság pedig a Keteniai Bíróság az első meghallgatást 2019. január 22-ére tűzte ki. Így nem lehet, azt kéri az ügyfelem, hogy a pályán való előlépés, ugye amit elvesztett az állandóan hosszabbítgatott szerződésekkel, térüljön meg. Ezek a visszaélések szűnjenek meg a határozott idejű szerződésekkel, kártérítést kér, mert ez a hatályban lévő jogszabályok megszegése a 2001 per 165-ös törvény 36-os cikke második bekezdésével megy szembe a bizonytalan munkakörben dolgozókra vonatkozik védelem, akkor, hogyha hatékony és elrententő jogszabályok vannak, amelyek ezt a gyakorlatot nem teszik lehetővé. Úgy tűnik Olaszországban nem valósulnak meg ilyen lépések, tehát nem eléggé elrendettőek a jogszabályok, vissza lehet élni a határozott idejű szerződések alkalmazásával. A bizonytalan idejű munkaviszonyra rendelkező dolgozók diszkriminációt szenvednek el, és nem kapják meg ugyanazokat a jogokat, mint a határozatlan idejű szerződésekkel rendelkező dolgozók. Tehát nem csak az ágazatban meglévő olasz, tehát nemzeti normatívát sérti meg ez a gyakorlat, hanem az Európai Uniós jogszabályt is. Ugye a keretegyezmény négyes cikkét sérti ez meg, az Európai Unióban, mert és szó szerint az szerepel ebben az irányelvben, a 99 per 70-es irányelvben, hogy nem lehet másképp kezelni a határozott munkaszerződéssel bíró dolgozókat, mint a határozatlan idejű szerződésekkel rendelkezőket, tehát a diszkriminációt tiltja ez az irányelv tiltja tulajdonképpen az állami munkaadótól azt, hogy 36 hónapnál további időszakban határozott idejű munkaszerződést alkalmazzon. Tehát ez az az oka, hogy mi azt kérjük, hogy kötelezettség szegési eljárást indítsanak, és Barnabá úr helyzetét is tisztelzek, a sziciliai politikusoktól is konkrét és gyors megoldást várunk, Európától pedig azt, hogy kényszerítsék Sziciliát arra, hogy az európai jogszabályokat tartsa be, és védje meg a határozott munkaidejű szerződéssel foglalkoztatottakat. Köszönöm. Köszönöm. Tudom, hogy mindenkinek nagyon-nagyon sok a mondani valója, de megkérném, hogy mindenki egy picit lassabban beszéljen, hogy a tolmácsoknak legyen esélye tolmácsolni a többi nyelvre azt, amit önök olaszul elmondanak. A következő hozzászóló Chiara Patane a listámon a 0413 per 2016-os számú petíció benyújtója. Elnök asszony, tisztelt képviselő, köszönöm szépen a szót. Én Trovato Antonino képviselője vagyok, ugyanúgy, ahogy Bernabe úr is, Trovato úr is Szicíliában kezdett dolgozni 2001. május 25-től fogva. A, és ugyanúgy ő is határozott idejű szerződéseket kapott, amelyet 19-szer meghosszabbítottak, és a polgári védelem regionális szervezete, ezeket tehát, ahogy mondom, folyamatosan hosszabbították, és gyakorlatilag a dolgozók a bizonytalan körülmények ellenére nyújtották a szolgáltatásaikat, a szolgálataikat, akkor is, hogyha még nem tudták esetleg, hogy a lejárt munkaszerződésüket meghosszabbították-e, vagy sem. Az ő munkájuk az nagyon fontos, és ők nagyon lelkérésmeretesen jártak el. Az európai és nemzeti jogszabályokat is megszegi ez a gyakorlat, és ezek miatt, az okok miatt a dolgozók ehhez a szakbizottsághoz fordultak, és a szicíliai régióval szembeni beavatkozást kérnek, annak érdekében, hogy ne használhassák ezeket a szerződés hosszabbítás, hosszabbításokat, a régióban, és öm, határozatlan munkaidejű szerződése alakítsák át az ő munkaszerzéseiket. Az ügyfelem a katániai bírósághoz is fordult 2016. októberében, és az első meghallgatás dátumát 2018. július 9-ére tűzték ki, tehát nyilvánvaló, hogy Trovátó úr egészen ideig semmilyen fajta védelemben nem részesült, dolgozóként az ő jogait senki nem védte meg attól függetlenül, hogy a szicíliai kormány folyamatosan ígérget, nem teljesít ebből a gyakorlatban semmit. Az, hogy még két évet kell várni a bíróságon az első meghallgatásra azt jelenti, hogy addig is folyamatosan sérülnek az ügyfelem jogai, és egyébként az európai jogszabályokat sem tartja be a szicíliai régió. Az Európai Bíróság ítéletét már ismerjük, 2014. november 26-ai ítéletben fogalmazta meg az Európai Bíróság azt, hogy az, hogy, meghatároz, hogy határozott idejű szerződéseket hosszabbítanak meg, visszaélés szembe megy az 1999 per 70-es irányelvvel. De Olaszországban gyakorlatilag maximum kártérítést ítélnek meg a közigazgatással szemben, de a munkaviszonyjal kapcsolatban nem hoznak döntést. Tehát a szankció, amelyet a jogszabály esetleg előírna, egyáltalán nem elrettentő erejű. A közigazgatás visszaélhet ezzel a határozott időtartamú szerződéssel ennek alkalmazásához. A dolgozók Nak pedig ez nem megfelelő sem a professzionális szempontból, sem pedig az életükben átélt kárt így nem téríti meg senki. Az a dolgozó, akit én képviselek, továbbra is bizonytalan körülmények között van, és a joga is érülnek. Köszönöm szépen. Köszönöm. A következő Maria Carmela Di Mattea aki a 0422 per 2016-os petíció benyújtóját képviseli. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt szakbizottsági tagok, a kliensem Mangano Paula Daniele, akit itt képviselek. És ahogy hallottuk az előttem szóló kollégáktól, az én ügyfelem is hasonló helyzetben van. Egy építészről van szó, akit a szicíliai régió foglalkoztat. 2001. május 25 óta határozott idejű szerződéseket adnak neki és hosszabbítják meg. Anélkül, hogy valami fajta folyamatosságot láthatna az életében, nincsen megoldás. Gyakorlatilag 2001. május 25 óta 18-szor hosszabbították meg a szerződését ki kell hangsúlyozni, hogy ügyfelem, mivel építész, nagyon fontos jelentőségű, nagy jelentőségű munkát végez a polgári védelmi részlegen. És ez itt kihangsúlyozandó az ő megbízhatósága, és az, hogy az ő szaktudását állandó jelleggel évtizedeken keresztül a munkaadója rendelkezésére bocsátotta sürgős vészhelyzetekben is. Elég megemlíteni a 2009-es abrucói földrengést, vagy a 2002-es etnai helyzetet, illetve a 2012-es emiliai földrengést, tehát mindig vészhelyzetekben is nagyon tisztességesen és megbízhatóan dolgozott, de 15 év munkavégzés után nem tartották arra érdemesnek, hogy határozatlan idejű szerződésre alakítsák át a munkaszerződését. A közigazgatás gyakorlatilag állandóan ígérget, de soha nem hajtja végre a reformokat, és a különböző szicíliai parlamenti képviselők mindenfajta törvényjavaslatokat nyújtanak be, de ehhez nincs a megfelelő, nincsenek meg a megfelelő pénzügyi források a végrehajtáshoz, tehát minden csak az elméletben marad. Az ügyfelem is kért kártérítést, illetve azt, hogy a szerződését alakítsák át határozatlan ide, idejűre, ahogy ezt a jogszabályok előírják és 2016. októberében a Katániai Bírósághoz fordult, amely az első meghallgatás időpontját 2019. január 23-ra tűzte ki. Ezért kérjük tehát az Európai Parlamenttől, hogy az európai intézmények indítsanak kötelezettségszegési eljárást, annak érdekében, hogy a szicíliai régió, a szicíliai kormány végre tartsa be a kötelező jogszabályokat. Köszönöm szépen. Thank you very Köszönöm szépen. Alessandro Di Félize, aki a 429-es számú petíciót képviseli, önné a szó. Grazie Presidente, onorevoli. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Tisztelt képviselők, Köszönöm, hogy a figyelmüket erre az ügyre fordítják. Konstantino Rosangelát képviselem, és az ő helyzete is megegyezik az előttem leírt petíció benyújtók helyzetével. Az ő szerződését is újonnan és újból és újból meghosszabbították 19 alkalommal egészen 2018. december 31-ig, tehát ez a legutolsó hosszabbításnak a lejárata. Ő is a civil védelemnek dolgozik, és egy a régió számára elengedhetetlenül fontos tevékenységet végez, miközben megtagadják az ő és a többi dolgozó jogait. Az európai jogszabályok illetve a nemzeti jogszabályok is ezt írják elő, hogy tiszteletben kell tartani a jogokat és határozatlan idejű szerződést alkalmazni, miközben ö, megsértik az a jogaikat nem csak egy dolgozóét, hanem a teljes ö, csoportét. A, az ügyfelem szintén bírósághoz fordult, és ő is körülbelül két év múlva kapott az első meghallgatásra kitűzött időpontot. Tulajdonképpen a kock, a földrengés kockázat, vulkanikus tevékenységek kockázata, ennek az előjelre jelzése az ügyfelem feladata. A régió, ahol dolgozik, gyakran még hidrogeológiai kockázatoknak is kivantéve, nem csak vulkáni kitörés és földrengés kockázatoknak, tehát ez egy nagyon fontos szolgáltatás, amelyet folyamatosan nyújtani kell, és közben azok a dolgozók, akik ezen a területen dolgoznak, bizonytalan körülmények között határozott időre szóló meghosszabbított, meghosszabbítgatott szerződésekkel vannak foglalkoztatva. Ez gyakorlatilag jellemző azért az egész országra, sok helyen megfigyelhető, és most már ezeknek a gyakorlatoknak véget kell vetni a dolgozók soha nem hagyták abba a munkát, ismerjük, hogy mennyire kockázatos ez a fajta munka, és tudjuk azt is, hogy Olaszország egyébként nemrégiben hívta fel a figyelmet arra, hogy értékeljük ezeknek az embereknek a közjóért, a közösségért végzett munkáját most a szicíliai parlamenti képviselők, a kormány, a közigazgatásban dolgozók ígérgetnek a választások miatt, de hát a petíciók benyújtói nem hiszenek ezeknek az ígéreteknek, ahogy el tudják képzelni ennyi év után. Azt kérik, hogy kötelezettségszegési eljárást indítsanak, és hogy végre a szicíliai régió most már hajtsa végre, legyen reformterve és hajtsa azt végre. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. A következő két petíció előadói fejenként kettő képviselnek, Stereo, Stereo Galliano 988-asat, illetve a 10-11-eset, mint hogy ön két petíciót mutat be, valószínűleg dupla ilyen gyorsan kell majd beszélnie. Pontosabban kétszer ennyi ideje lesz, 6 percet kap szó az öné. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Megköszönöm a szakbizottság tagjainak is. Én, ahogy uh, igyekszem majd nem megismételni azt, amit már amúgy is hallottak, szeretnék emlékeztetni arra, hogy az olasz jogszabályokban alkalmazzák egyébként a munkaszerződés átalakítását, mert volt egy ítélet, az Apatato ítélet, ahol az olasz kormány az Európai Bíróságra is ment, és azt mondták, van itt egy törvény, konkrét törvénycikk, amely előírja, hogy 36 hónap után legyen határozatlan ideje a szerződés, és ezt a közalkalmazottakra is a közigazgatási szektorban is bevezették, És aztán ugyanez az alkotmánybíróság az ítéletében, az Európai Bíróság mászkoló ítéletével kapcsolatokban elmondta, hogy ez a gyakorlat a helyes, tehát a határozatlan idejű szerződés. Az olasz legfelsőbb bíróság azon a véleményen van, hogy a dolgozóknak csak kártérítés jár, de egyébként ezt sem alkalmazták 2016 végéig, mert bizonyítani kellett az okozott kárt. A papáliai ítéletig zajlott ez, ugyanis ott megállapították, hogy ez a norma az irányelven, az Európai Uniós irányelven nem kompatibilis. A probléma az volt, hogy 2016-ban a legfelsőbb bíróság az ülésén egyfajta minimális kártérítést határozott meg, és mondjuk az egészségügyben dolgozók esetében ugye előfordul a, határozatlan, a határozat idejű szerződés, a szicíliai dolgozók esetében akár 20 évig is eltarthat ez, hogy a határozat idejű szerződéseket hosszabbítgatják, ezt én nem kommentálom, szerintem a hallgatóság majd meg tudja alkotni a, véle, alkotni a véleményét. A legfelsőbb bíróság ítélete viszont nagyon negatív a dolgozókra nézve, akiket mi képviselünk, ezért vagyunk itt mert nagyon komoly időbeli problémák vannak. Amenny, ahogy elmondták a szicíliai kollégák, még vannak ezeknek a helyzet, ezeknél a helyzeteknél is rosszabbak. Nemrégiben volt egy palermai felebíteli bíróság ítélete, ez ugye a, Szicília, a szicíliai legfelsőbb bíróság. Tehát az önkormányzatoknál határozott idejű szerződéssel foglalkoztatottak sem kaptak semmifajta védelmet az európai irányelv által. Ez szerint ez szociális szempontból hasznos munkavégzésnek minősül ugyanis, és átalakították normál típusú, hagyományos típusú munkavégzéséhez. Ez a legutolsó formája a diszkriminációnak. Mi ragaszkodunk ahhoz, hogy intézkedéseket foganatosítsanak. Szerintünk az Európai Parlament fel tudna lépni, ugyanúgy, mint a bizottság. Ahogy elhangzott, ugye a bizottság indított is eljárás, például a Paolo Volpe ügyben, de nem oldotta meg a korábban indított kötelezettségszegési eljárás a problémát, és azt kérjük, hogy azt, amit lezártak 2010-ben, tehát ugye a 21-24-es, induljon újra, ugyanúgy, mint a 14 es amely még függőben van, azért, hogy a problémára végleges megoldást találjunk. Köszönöm. Signora Presidente, ringrazio Elnök asszony, megköszönöm az Európai Parlamentnek először is, hogy lehetővé tette, hogy Korgol és Ludovíko kollégákat képviselhessem, és a petíciójukat összefoglalhassam. Nem az ő ügyvédjükként, jogi képviselőjeként kívánok szólni, hanem olasz állampolgárként és Európai Uniós állampolgárként kívánok szólni, mert ügyvédi minőségemben, elnök asszony, tisztelt képviselők, be kellene, hogy ismerjem azt, hogy elbuktam, ugyanúgy, ahogy Sergio Daniello kollégám együtt és más olasz ügyvédekkel együtt vettünk részt olyan peres eljárásokon, amely november 2014. november 27-én zárult. Ez az úgynevezett maszkoló ügy és a maszkoló ítélet, és itt nagyon precíz dolgokat fogalmazott meg a bíróság. Egyébként az Európai Bizottság akkor a dolgozókat segítette, akiknek bizonytalan szerződéseik voltak, mindegy, hogy ez az oktatási szektorban, volt, vagy a, a nem a, oktatás, de amúgy közigazgatási szektorban. Kategorikusan kimondták, hogy az egészségügy például, vagy a szicíliai dolgozók, akiket itt említettünk, tehát akik nem az oktatásban dolgoznak, de az állami szférában dolgoznak, a kutatók, az egyetemi dolgozók, és így tovább, mindannyian, akik határozott idejű szerződéseket kapnak, mondta ki a nápolyi bíróság, hogy nagyon jól kérték azt, hogy a szerződésüket határozatlan időre alakítsák át. Ez volt a megfelelő szankció egyébként, és ennek a szankciónak az alkalmazása pontosan megfelelt annak az elvnek, amely a tisztességes együttműködés elve. Egyébként az Európai Parlamentben is erre hivatkozott Rita Borsellino, amikor írásos kérdéssel fordult 2010-ben a témában az érintett biztoshoz, hogy hogy lehet az, hogy nem, nem oldották meg a, ezt a kérdést, a bizottság válasza az volt, hogy ez nem igaz, mert az olasz állam kategorikusan kijelentette, hogy ez a norma, tehát hogy a 36 hónap leteltével kell átalakítani a szerződéseket, nem sérült, de aztán később a bizottság mégiscsak kénytelen volt kötelezettségszegési eljárást indítani a 21-24 per 2010-est, és ezt most már kibővítették, nem csak az oktatási körre, hanem mindenkire, aki dolgozik, a, és a kötelezettségszegési eljárás beindult, ugye levelet küldött Sergio Galeano augusztusban, 2010-ben, a, bizottság válaszában ez szerepelt Sergio Gaetánónak, hogy kiegészítettük az oktatáson kívülre is az állami alkalmazottakra most már ezt az eljárást. Ennek az eredménye egy másik levél volt, amely a, a technikai, adminisztratív ö, dolgozókra vonatkozott az oktatásban, illetve ö, a tanárokra is de a többiekkel kapcsolatban nem, tehát itt mondom az egészségügy és az összes többi szektor, amelyről itt ma szó van. De aztán megérkezett a 2013-as november 20-ai indokolt, indoklásra ellátott vélemény az Európai Bizottságtól, Olaszország pedig a Papelia, illetve Mászkola és mások eset, esetek kapcsán elmondta, hogy a 36 hónapos normát nem alkalmazták, és ö, szankciókat kell tehát bevezetni, tehát pénzbírságot és a szerződések átalakítását, de hogy aztán mi történt ezután, azt nem tudjuk. Az olasz ügyvédek felépésére végül, a, amikor ugye a Jobs Act-et elfogadták, ez ugye a reformja, a, a rugalmas szerződéseknek a reformja, ez mindenütt vonatkozik a határozott idejű munkaszerződésekre, nem csak az állami szektorban, hanem a magánszektorban is. Ugye azt mondtuk, hogy ez a 99 per 70-es irányelvet eltünteti, és ez olyan, mintha nem is létezne ez Olaszországban. Volt egy másik ügy, a Fiamingo úgy 2014-ben, és Július 3-án 2014-ben hoztak ítéletet, és az Európai Bizottságtól kértek segítségét, hogy avatkozzon be. Az Európai Bizottság az pedig nem ö, Olaszországot ítélte el, hanem a luxemburgi bírósággal szemben foglalt állást. Tehát ez egész egyszerűen hihetetlen, elképzelhetetlen, hogy itt találjuk magunkat szembe egy olyan állammal, amely egész egyszerűen nem tartja tiszteletben ezt az európai irányelvet, és nem csak az állami szektorban, hanem a magánszektorban sem alkalmazzák, de egész egyszerűen nem valósul meg minden munkavállaló védelme. Gyakorlatilag olyan, mintha ezt a jogszabályt törölnék. Hát ez egész egyszerűen döbbenetes, ez elfogadhatatlan, és mégsem az állam szembe, állama szemben lépnek fel Volt egy 2015-ös ítélet, amely Luxemburgot szankcionálja, azért, mert a 99 per 70-es irányelvet nem tartotta be. Nem tudjuk egyébként, hogy mi volt az igazság Luxemburgban, de nem értem, hogyha ebben az esetben így léptek, akkor hogyan, mi, minek indították be 2010-ben a 21-24-es kötelezettségszegési eljárás, és ennek mi volt a lezárása, a következő? megszerzése. Én nem értem, mert ügyfelem Ludovico úr a mászkoló ítélet ellenére, amely sem, amely kimondta, hogy a szerződését határozatlan idejűre kell átalakítani, kénytelen volt Európai Bírósághoz fordulni, annak érdekében, hogy valami történjen. Az Európai bíróság nem tett semmit tehát Olaszországgal szemben a kérés tehát, és zárom, elnézést kérek, hogy egy kicsit erősebben, szenvedélyesebben beszéltem, mint kollégáim. Én szeretném, hogy a parlament készítsen állásfoglalást amely aztán oda vezet, hogy ezt a problémát megbeszélik, megvitatják a plenárison, mert nem csak Olaszországot érinti ez a probléma, hanem Spanyolországot és más tagállamokat is. Ez az irányelv, ez egy szociális megállapodás. A tanács fogadta el tulajdonképpen, ott a tagállamok ezt elfogadták. Hát hogy lehet az, hogy az Európai Bíróságnak ilyen rengeteg ítélete után, amely ezt az irányelvet értelmezte, hogy lehet az, hogy Olaszország nem hagyja végre ezt az irányelvet, de hogy teljesen figyelmen kívül hagyja az Európai Bíróság ítéleteit is. Hát európai állampolgárok vagyunk mindannyian, olaszországi állampolgár vagyunk, állampolgárok vagyunk mi, az együttműködés szellemében jártunk el, amikor elmentünk és az, ügyünket, az ügyünkről beszámoltunk, a bíróság elé tártuk, tehát kérem, hogy a bizottság vagy a parlament for, kérje azt is, hogy az Európai Bíróság nyisson egy eljárást annak a amiatt is, hogy az Európai Bizottság egy lezárt vagy nem folytatott egy olyan kötelezettségszegési eljárást, ahol a kötelezettségszegés még mindig folytatódik anélkül zárták ezt le, hogy az ügynek megoldása lenne. Nekünk itt ma nem kellene ülnünk, nem kellene itt ülnünk most a petíciós bizottságban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a felszólalását, és most rögtön ki is tudom elégíteni egy igényét azonnal. Nevezetesen úgy döntöttünk korábban ma, hogy eh, nyilvános meghallgatást szervezünk pontosan erről erről, ezekről a fajta szerződésekről ebben a szakbizottságban ősszel. Ez rendkívül jó időzítés, és nagyon nagy örömmel eh, jelentem be, hogy önnek nem kell feltétlenül eh, Olaszországból eh, Brüsszelbe üteznie, de ez a meghallgatás, ez az interneten keresztül közvetésre kerül, ahogy a mai ülés is közvetítésre kerül az interneten, tehát mindannyian ön is, kollégái és munkatársai is és remélhetőleg az Európai Bíróság is, és más szakértők is, eh, akadémikusok Európa szerte hallgatni tudják valós időben ezt az eh, eh, meghallgatást bárhol lesznek, és ők maguk fizikailag. Nagyon komolyan veszük ezt az ügyet, és idén ősszel egyetlen meghallgatást tartunk, és azt ennek a témának szenteljük ebben a szakbizottságban. Most pedig hagy forduljak az olasz állandó képviselet képviselőjéhez, Maurizio Andrecchio úrhoz. Öné a szó. Grazie, Presidente. E, Köszönöm, elnök asszony. Először is azt mondom, hogy a hozzászólásom az általános jellegű lesz, az én megjegyzéseim ilyenek lesznek. A bizottság öt ilyen eljárást nyitott meg Olaszországgal szemben. Ugyanaz a témája mindegyiknek, tehát az, hogy folyamatosan visszaélnek a határozott idejű szerződésekkel az állami szférában, és hogy így diszkriminációra kerül sor a határozatlan és a határozott idejű szerződéssel foglalkoztató dolgozók között. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az olasz kormány igen, rövid határidő, határidőn belül egyébként az Európai Bizottság egyetértve, hogyan próbálja megoldani a problémát okozó kérdést ebben. Pontosan úgy, hogy szigorúbb intézkedéseket, szigorúbb megelező, megelőző intézkedéseket vezet be, ezzel kívánja a visszaéléseket megakadályozni a határozott idejű szerződésekkel aztán szankció jellegű intézkedésekkel is, amelyeket ugyan eddig nem alkalmaztak, vagy csak véletlen, véletlenszerűen adhok. Ami pedig a diszkriminatív cselekményeket illeti, amelyekről ugye a dolgozók is panaszkodtak, hogy ők diszkriminációt szenvednek el a határozatlan idejű szerződésekkel foglaltottakkal szemben. A tárgyalásokat a fognak kezdeményezni, olyan szerződéses normákat fognak bevezetni, amelyek a non-diszkrimináció, tehát a diszkrimináció megszüntetésének az elvét fogják tartalmazni a határozott és a határozatlan idejű szerződéssel rendelkezők között. Tehát remélem, hogy az olasz jogszabályokban ezt a hiányosságot ezzel sikerül megszüntetni. Köszönöm szépen. Let's all hope that this will happen. Reméljük mindannyian, hogy erre minél hamarabb sor kerül, és tulajdonképpen már elég régóta várunk erre. Most pedig megadom a szót a bizottság képviselőjének, Dana Tremázada kollégának. Köszönöm szépen. Természetesen a bizottság tisztában van a, van a petíciót benyújtó e, olasz polgárok helyzetével, és tájékoztatási igényel kerestem meg az olasz hatóságokat, és mindig, még mindig elemezik ezt az anyagot, de szeretném hangsúlyozni azt a tényt, hogy mindezek a helyzetek az általános diszkriminációval kapcsolatosak, az olasz állami ágazatban tapasztaltabb problémákról beszélünk, és nagyon fontos döntés várunk. Nemrégiben a bíróság októberben, 2016 októberében döntést hozott és ugye egy alacsonyabb szinten működő bíróság tanácsot kért az Európai Bíróságtól, és ennek a döntésnek az eredmény alapján fogja a bizottság eldönteni, hogy mi lesz a következő lépése. Köszönöm szépen. That was a very swift answer. Now, let's open... Ez nagyon gyors válasz volt. Hagyj nyissam meg a, a vitát. Először is Kuneva asszony. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κατάχρηση των Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, a határozott időre szóló szerződésekre való visszaélés eh, nem meglepetés az állami ágazatban, állami szektorban. Ugyanez a helyzet folyik található, látható Görögországban is, és a munkavállalók eh, nagyon sokat eh, küzdenek, és nagyon sokat szenvedtek emiatt. Hiszen állam mm, én már 15 éve határozott idejű szerződésekkel foglalkoztatják az embereket, néhány évnyi szünet volt. Ebben az állam a legrosszabb munkaadó. Hogyan engedhetjük, hogy a bíróság ilyen sokáig üljön az ügyen? Ebben csak semmit nem tett a helyzetnek a figyelemmel kísérésért nem figyelt oda arra, hogy a nemzetközi jogban érvényesül-e és úgy tűnik, hogy a tagállami bíróságok ezt a döntést nem hagyják végre, sőt gyakorlatilag joghézakokat hagynak a saját rendszerükben, hogy a helyi hatóságoknak legyen egérútja. Görögországban például vannak e, segédtanárok, akik rövid távú szerződéssel kerülnek a foglalkoztatásra, e, és nagyon gyakran e, nyár végén elbocsátják őket, és szeptemberben pedig újra felveszik őket. Vannak olyan esetek, amikor már 19 éve rövid távú szerződésekkel foglalkoztatnak embereket. Ezek nem elszigetelt ügyek, több mint 20 petíciót kaptunk Olaszországból, Portugáliából és Spanyolországból, amelyek több ezer családot érintenek. Hogy lehet az, hogy a dolgozókat ilyen nagy mértékben kihasználják, kizsákmányolják, sokszor bizonytalan a foglalkoztatásuk, ez általában közvetlenül összefügg a munkaerőpiaci viszonyokkal való súlyos visszaélésekkel, gyakorlatilag túlszulejtik a munkavállalókat, ezért azt javasolnám, hogy a 13-as petíciót eh, ne zárjuk le, és eh, kérjük meg az olasz kormányt, hogy magyarázzák már el, hogy miért eh, tartják fenn ezt a rendszert, miért engedélyezik az egymás követő eh, eh, határozott idejű szerződések rendszerét. És az biztos, hogy a bizottságnak fel kellene vetnie szóbeli kérdéseket is, és e, állásfoglalást kellene készítenie a plenárisra, e, ahogy azt többen képvisel, e, igényelték. Elnök, Becker asszony, képviselnek adom meg a szót Becker úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyjából mindent elmondtak, nagyjából mindent minden álláspontot kifejeztek megszólalok. megszólalók. Egyértelmű lépésekre van szükség, amennyire én tudom, és titkárságunk jelentését olvastam a bizottság intézkedésekről. Úgy gondolom, hogy a bizottság lép. Én itt nem látok hiányosságot, őszintén szóval úgy látom, hogy a megfelelő lépéseket megtette a bizottság, de Nyilván a részleteket megvizsgálva azt látom, hogy például a 411-es, 13-as, 22-es, 29-es petíciókban még az Európai Bíróság döntése is függőben van, tehát várunk, várnunk kell, amíg ezek az információk rendelkezésre nem állnak. Ha megnézzük a 988 asat vagy a 216-osat, elnézést 1026-osat és a 1063-asat, akkor ott azt látjuk, hogy eh, tulajdonképpen a bizottság még eh, részletes választ sem adott. Eh, nyilván ezeket a petíciókat közvetítettük a parlament foglalkoztatási és szociális szakbizottságához is, hogy ők is kommentálják. Úgyhogy úgy gondolom, hogy teljesen világos, hogy mindezeket a petíciókat nyitva kell tartanunk. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Eleonora Évi kap Én. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én először is szeretnék köszönetet mondani minden petíció benyújtónak, mindenkinek, aki eljött ide a szakbizottságunkba azért, hogy erről a helyzetről beszámoljon. Az Európai Bizottság válasza elég rövid volt, ez engem meg döbbentett, illetve az olasz képviselővel az is elég volt. Hát ugye azt mondta, hogy reméljük, hogy ezzel majd megoldódik a probléma a lehető legrövid idő belül. Hát, mi nyilvánvalóan nem szeretnénk most már további ígéreteket hallani és ígéretekre alapozni. Én nagyon határozottan támogatom azokat a petíciókat, amelyekről hallottunk, súlyos jogszabálysértésekről van itt szó, amelyeket több éven keresztül követtek el a dolgozókkal szemben, és nekik már régességen igazságot kellett volna szolgáltatni. Közben pedig a több olasz kormánynak is ugye a felelőssége, amelyek egymást követték egészen ideig, de az Európai Bizottság felelőssége is ki kell, hogy mondassék. Nagyon felületesen járt el az Európai Bizottság. Először megnyitották ezt a kötelezettségszegési eljárást, aztán lezárták. Én a 21-24 per 2010-esre utalok ami a, ugye az iskolákkal foglalkozott. Hát, hogyha jól végezték volna el a munkájukat, akkor sokkal pontosabb elemzést végezték volna, és a bizottság önmaga is felismerte volna, hogy másokat is érint ez a probléma, és másokat, mások sem kapják meg azt a védelmet, amely őket megilletné, és hogy visszaélnek a határozott idei munkaszerződésekkel velük szemben. Tehát az én véleményem az, hogy a meglévő egzisztenciális rémálmot jelentik ezek a szerződések, erről számolnak be ezek a dolgozók, és itt állunk 2017-ben ma, és kénytelenek vagyunk ezzel szembesülni Olaszországban, méghozzá ilyen nagy számban. Én szerintem nagyon is szükség van arra, hogy határozott fellépést következzen be az intézmények részéről, és hogy az olasz hatóságok is belépjenek már, hogy végre ez a diszkriminatív gyakorlat megszűnjön a határozott és határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatottak, illetve a magán és az állami szférában foglalkoztatottak között. Nagyon-nagyon pontosan megvan a leírása mindennek, itt vannak a jogi ellenzések, rengeteg érv támasztja alá a petíciók benyújtóinak a panaszai. Tehát úgy tűnik, hogy az olasz kormány részéről egyelőre a szándék, a politikai szándék elég hiányos volt, hogy szembenézzenek ezzel a problémával, és hát azt kívánom, hogy ennek a meghallgatásnak a megszervezésével, amit ugye a Csinkvesztelle mozgalom javasolt, és minden frakció jóvá hagyott, majd most ősszel, reméljük, hogy ezzel végre a parlament felhívja a figyelmet erre a problémára és ennek valódi hatása lesz. Remélem, hogy komolyan fogjuk folytatni ezt a vitát, nem engedhetjük meg, hogy tovább vesztegessük az amúgy is drága időt, mert itt több ezer több százezer olasz és európai állampolgár életéről van szó. Láthattuk, hogy itt meghallgattuk az olasz petíció benyújt, petíciók benyújtói, de fogunk hallani majd spanyol, portugál, görög állampolgárt is hasonló problémával, tehát én kérném elnök azt, hogy ezeket a petíciókat tartsuk nyitva, és próbáljuk meg a lehető leggyorsabban a választ megadni a benyújtóknak. Köszönöm. Eleonora. Now the floor goes to Mr. Corral. Köszönöm, Corral úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én nem vagyok ennek a szakbizottságnak a teljes jogú tagja, de tudtam, hogy egy ilyen témáról fognak ma tárgyalni. Engem is ugyanebben a választó körzetben választottak meg, így, hogy szicíliaiként, így, így ezért szicíliaiként nem tehettem meg, hogy nem jövök el és nem hallgatom meg a petíciók benyújtóit, illetve nem reagálok egy ilyen témának a felvetésére. Itt az európai állampolgárok jogairól van szó, és nagyon-nagyon sokszor előfordul az, például a LIBE szakbizottságban, hogy alapvető jogokról beszélünk, és az Európai Unióban védett jogokról beszélünk, és akkor közben ilyen foglalkoztatási gyakorlata találjuk szembe magunkat, amelyet az egyik legfontosabb tagállam folytat az Európai Unióban és gyakorlatilag folyamatos a játszma. Őszintén szólva az Európai Bizottság fellépése, hát eléggé szégyen teljes, nem igazán tettek semmit. Amikor ugye pénzekről van szó, akkor gyorsan reagálnak, bírságot szabnak, stb. De amikor állampolgárok jogairól van szó, akkor azért nem sietnek annyira és aztán az állandó képviselőnek mondom, hogy hát igen, én az álláspontját értem, de hát itt egy olyan gyakorlatról van szó, mely 15 vagy 20 éve zajlik már, tehát kérem ne vegye személyesen ezt a megjegyzésemet, de hát azért ez is szégyen, hogy ennyi idő telik el, és még mindig nem tudunk megoldani egy ilyen helyzetet. Mi, itt hallottuk, hogy valakinek a munkaszerződését 18-szor vagy 19-szer hosszabbítják meg. Hát ez itt nem egy tévé előfizetés meghosszabbítása, nem, azért mégis az emberek életéről van szó. Olyan embereknek az életéről van szó, akiknek valahogyan tudnia kellene, hogy most vehetnek-e egy lakást, vagy egy házat maguknak, vagy egyetemre küldhetik -e a gyerekeiket, és ezt nem tudják megtenni. Pontosan emiatt kevesen öm, vagyunk itt, nem tudom, hogy mi történik a többi tagállamban, talán jó lett volna hallani más tagállamok gyakorlatáról, nem tudom, hogy Auken asszony beszámolhat arról, hogy Dániában mi történik, vagy Békerül, hogy Ausztriában mi történik, vagy elnök asszony elmondhatja Svédországban mi történik. Ez tényleg elég szégyentes, és én ezért ma fordulok mindig a bizottsághoz, hogy egész egyszerűen ez egy olyan dolog, amely eléggé jellemző, nagyon fontos politikai jelentősége is van. Ezeket az embereket ebbe a rendszerbe kényszerítették, bezárták be a folyamatos szerződésújításokba. Ez egy nagyon kényelmes rendszer, a mi nemzetünk az gyakorlatilag ezen nyugszik, így működik ez az egész társadalom, állandóan hosszabbítgatják ezeket a határozatidei szerződéseket, és nincsen, fajta, nincsen semmifajta olyan jogi szankció, amely ezt hatékonyan meg tudná előzni és itt nem az ügyvédek dolga lenne ez, politikai választásokról van szó, amelyeket, döntésekről, amelyeket meghoztak, és én örömmel látnám azt, hogy tessék az Európai Unió határozottan fellép a saját érdekeiért az általa képviselt jogok védelmében, az asztalra csap Olaszországgal szemben, és eredményeket vár. Ezért mondtam, amit mondtam a bizottság felé, Megköszönöm Eleonora Évi kollégámnak, hogy támogatta, kérte ezeknek a, ezeknek a petíciók, ezekkel a petíciókkal kapcsolatban a meghallgatás megszervezését, de a plenáris ülésen is hogyha vitát folytatnánk, akkor lehet, hogy sikerülne egy megoldást találni alapjogra, állampolgárok alapjogait érintő problémára. Köszönöm. Just, just say, well... Magra. Nos, Ugyanez a probléma sok másik országban is létezik, A Drámai kérdés ez. Ugye Németországban is például ugyancsak nagyon csúnyán eh, kihasználják ezt a szerződés típust, de hát majd a meghallgatás alkalommal beszélünk erre többet. my list of speakers. Ezzel véget is ért a felszólalók listára, ja, úgyhogy visszatérnék az összes eh, petíciózó, petens félhez, mindenki kettő percet kap, van időnk, hogyha akarnak, felszólalhatnak, ha nem, akkor természetesen tovább lépünk. Pier Paolo Volpe először is. Allora, la risposta del go- Köszönöm elnök asszony, az olasz kormány válasza azt hiszem szégyenletes. Tehát így, így beszélni az olasz állampolgárokról. Még megint és ismét az olasz kormány a szankciót ö, ö, úgy írja le, mintha elrettentő lenne, de ez nem elrettentő, nem hagyja így végre az irányelvet, hatékony intézkedésre lenne szükség, amely arányos, ekvivalens, és így tovább. Ahogy az összes bírósági ítéletben ez szerepelt, az Európai Bíróság ítéleteiben, ez közösségi jogi. Az orosz állam nem jöhet el ide, és nem mondhatja el még egyszer, hogy ez a szankció, ez valóban elrettentő szankció, ami megvalósul, nem. És a Európai Bíróság figyelmébe ajánlották ezeket az ítéleteket, de kedves Európai Bizottság. Még az ombudsman is vizsgálatot indított, ennyien tettek panaszt, ennyi bírósági ítélet van, egész egyszerűen elképzelhetetlen, hogy a diszkrimináció kapcsán az Európai Bizottság nem lép semmit. Ezt várjuk az Európai Bizottságtól. 2013-tól 16-ig nem történt semmi, hát egész elfogadhatatlan, hogy ez alatt az időszak alatt nem tudta a szegési eljárást végigvinni november 27-ig, ugye 2014. november 27-én született meg a mászkoló döntés, Hát az Európai Bizottságnak rögtön kellett volna lépnie az olasz állammal szemben. És a kötelezettségszegési eljárás, ugye a 31 es még azóta sem ö, történt ebben semmi, nem látjuk a fényt az alagút végén és nincs megoldása a határozott és határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztató dolgozók közötti diszkriminációnak. A hiába van itt az egyes klauzula, nem valósult meg a reform, semmilyen fajta reform nem oldja meg ezt a problémát. És azt ötös klauzulára kell a hangsúlyt helyezni a visszaélések megelőzésére. Az olasz kormány pedig még mindig abban a helyzetben van, hogy nincsen szankció a legfelsőbb bíróság ítéletét is közzétették már, és kiderült, hogy az olasz kormány hallgat, már megint hallgat, az új reformmal meg kell határozni, hogy mely, mi a hatékony szankció. Hát Olaszországban a jelenlegi jogszabályokkal ezt nem lehet meghatározni és közben telik az idő, olyan dolgozókról beszélünk, amelyeket nyilvános eljárásokon választottak ki, tehát versenyvizsgákon választottak ki, és határozott idejű szerződést adtak nekik, tehát ez azt jelenti, hogy az alkotmány 97-es cikkéhez kell fordulni, mert itt arról van szó, hogy folyamatosan ismétlődik a visszaélés, ahogy le is írta az Alkotmánybíróság a 2015-i egyik ítéletében és nem, meg kell szüntetni ezek, ezt a visszaélést, ezt a gyakorlatot, nem várhatunk most már többet, mert az Európai Unióval szemben lesz az olasz állam nevetséges, és a saját állampolgáraival szemben is. Elisa de Matteo Fare delle precisazioni. Én csak pontosítani szerettem volna egy-két dolgot a jogszabályokkal kapcsolatban, amit az olasz kormány képviselője mondott. Ő ugye a 2001 488-as törvényére hivatkozott, ahol a dolgozók egy különös kategóriájáról van szó, ugye itt a, polgári védelemről van szó, tudni kell, hogy Szicíliában előírják itt is a szabályok azt, hogy a határozott idejű szerződéseket határozatlanná alakítsanak. Ez a, 70, a 61 per 98-as törvény. És az általam idézett törvény szabályai szerint kell ezt végrehajtani úgy, hogy stabilizálják ezeknek a bizonytalan helyzetű dolgozóknak a helyzetét. 2010. december 29-én a, egy regionális törvényel, a 24-es törvényel e, éltek, amelyben pontosítják, hogy a polgári védelem, környezetvédelem és így tovább területén e, dolgozók helyzete milyen lesz. 180 napon belül kell tisztázni ezt. 2010-ben a szicíliai régió a saját törvényével, saját rendszabályával, jogszabályával írta elő tehát azt, hogy most már ez az utolsó szerződés hosszabbítás, és ezután pedig 180 napon belül stabilizálják a határozott munkaidőre, határozott időtartamra vonatkozó szerződéssel foglalkoztatottak helyzetét, és ezek után Barnabá úr, az általam képviselt ügyfél megkapta az újabb szerződés hosszabbítását, tehát azt hiszem értik, hogy nincs már bizalmunk az ígéretekben. E, e, Köszönöm szépen, elnök úr. Én annyit emelnék ki, hogy jogszabályilag semmifajta védelem, védelemben nem részesültek az ügyfeleim, de mondjuk az igaz, hogy a meghallgatást ugye két év később kapta, mint ahogy benyújtotta az erre vonatkozó kérelmét a kataniai bíróságra. A bírák sajnos abban korlátozottak, a bírák fellépése korlátozott, és nem elegendő az ő mozgásterük arra, hogy a dolgozóknak, a munkavállalóknak okozott kárt megtérítsék, tehát valakinek, akiknek, akinek évtizedeken keresztül hosszabbíthatják a munkaszerződését. De az Európai Bíróságnak már az ennedik ítélete születik meg, született meg a témában, és ez még mindig nem elegendő a 2014-es sem, ahhoz, hogy megfelelő védelemben részesüljenek ezek az emberek. Két évig kell várniuk, hogy a helyi bíróság az első meghallgatásra kitűzze, az első tárgyalásra kitűzze az idő időpontot. Tehát ez azt jelenti, hogy nem valósul meg ezeknek az embereknek a védelme, és azt kérem, hogy az Európai Bizottság végre hatékonyan lépjen fel, és érje el, hogy Sziciliában történjen valami, mert egész egyszerűen nem lehet elérni, hogy ezeket a, ezeknek a bizonytalan helyzetű dolgozóknak a jogait valaki is megvédje, vagy tiszteletben tartsa. Köszönöm szépen. Maria Carmela Di Mattea. Igen, köszönöm szépen. Elnök asszony, én is csatlakozom az előttem szólókhoz, ugyanazt tudnám elmondani, amit ők megtettek. Az általam képviselt ügyfél is két évvel későbbre kapott tárgyalási időpontot, de azt is tudni kell, hogy egy ilyen tárgyalás az akár 6-7 évre elhúzódik, az általam képviselt ügyfél akár még nyugdíjba is megy időközben, és közben ez azt jelenti, hogy az egész életét úgy élt el, vagy a munkaidejét, hogy úgy töltötte ki, hogy határozott idejű szerződéseket hosszabbítgattak. Köszönöm, Alessandro Di Fede következik. Igen, köszönöm, elnök asszony. Szeretnék, hát már a kollégáim elmondtak egy-két dolgot, amit szerettem volna én is hangsúlyozni, de én is szeretném aláhúzni, hogy az orosz állam vállalat egész egyszerűen elf- válasza elfogadhatatlan, és sérti az európai jogszabályokat. Tehát nem lehet ilyen elretentő intézkedéseket bevezetni, amelyek csak a, a vezetők irányában fogalmaznak meg szankciókat, ez egyáltalán nem elrettentő szankció. Tulajdonképpen, ha valaki 60 éves, és legalább 18 év már ilyen hosszabbítgatott szerződésekkel foglalkoztatják, a fia ugyanebben a helyzetben van, hát hogy én nyilván a, meg fogom, képviselni fogom az ügyfelemet a megfelelő helyszíneken, de azt hiszem, hogy az európai intézményeknek valahogy szankcionálniuk kellene az olasz államot is. Köszönöm. Sergio Galliano. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is osztom azt, amit a kollégáim elmondtak. Tehát választ várunk, megfelelő választ várunk az Európai Bizottságtól és az olasz kormánytól is. Én ö, a helyzet kereteit adná meg. 2016 novemberében ugye a legfelsőbb bíróság ö, ítéleteket hozott meg, ugye miután lezárult az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárása. Tulajdonképpen két kérdésben, nagyon fontos kérdésben nyilvánított vélemény. Tehát az egyik, hogy a docensek például, docensek helyzete stabilizálódott, de a probléma maga nem oldott meg, a határozott idejű szerződések alkalmazása. Viszont azt kimondták, hogy, a, hogy kártérítése nem jogosultak, mert gyakorlatilag megszűnik a, az okozott kár a határozatlan idejű szerződéssel. De közben a magánszférában egy dolgozónak joga van a kár megtérítésére, de szerintem így a négyes klauzula rendelkezéseit megsértik, más módban részesítik a dolgozókat, az állami és a magánszférában dolgozókat az olasz állam az gyakorlatilag így az a védekezik, hogy hát megoldódott a probléma, de hát ugyanez az olasz állam módosította a szerződését az illetőnek, tehát joga, jogosult kellene, hogy legyen arra, hogy határozatlan idejű szerződésé alakítsák a munkaszerződését, és joga kellene lenne, lennie a kártérítéshez is. De ugye mi történik? Az történik, hogy azok a dolgozók, amelyek panaszt tettek, vagy amelyek a kártérítést megkapták, akkor most az ítélet szerint vissza kellene, hogy fizessék ezt a kártérítést. De hát gyakorlatilag csak az ítéletnek megfelelően jártak el, az Európai Bíróság ítéletnek megfelelően. De még azt is hozzátenném, hogy aki egy ilyen visszaélésnek az áldozata, és közben mondjuk egy iskolában dolgozik, úgy kell, hogy elképzelje, mint egy üres poszton dolgozna. A legfelsőbb bíróság ítéletéből is kiderül, a minisztérium a felelős, hogy az oktatásban foglalkoztatottakért, tehát akkor nekik kell azt megállapítani, hogy létezik-e üres pozíció, vagy pedig sem. Gyakorlatilag a 47-es cikkét, a kártának 47-es cikkét, az Európai Emberi Jogi Kárta 47-es cikkét sértik. És egy megjegyzéssel zárom a mondani valómat. Sziciliában olyan helyzetek, olyan helyzet van, hogy vannak olyan önkormányzatok, amelyek a honlapjukat amikor megjelentetik a, az interneten. Mondjuk úgy néz ki ez, hogy 150 dolgozójuk van egyfajta szerződéssel, 50 pedig másfajtával. Azok az emberek, akiknek határozott idejű szerződése van, és akiket mi képviselünk, őket nem csak úgy szívességből vettek fel, stabil, állandó álláshelyeken vannak, ezeket töltik be de gyakorlatilag, hogyha ezek az emberek ott nem lennének, és nem végeznék a munkájukat, összeomlana a szicíliai közigazgatás és az adminisztráció. Tehát nagyon hasznos döntés lenne a plenáris ülésen tárgyalni az Európai Parlament esetében ezt a témát. Nagyon sokat segítene. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Le. Nagy figyelemmel hallgattam a hozzászólásokat, rövid hozzászólásokat, hogy őszinte legyek. A bizottság részéről és az olasz kormány részéről. Mi konkrét fellépést, közvetlen fellépést várunk a bizottságtól, meg Aleano úr és a többiek is, Szentóró asszonyt is védjük a Trapani bíróságon. És az írásos megjegyzések fordítását várjuk, ugye itt majd várjuk az Európai Bizottság új álláspontját. Abból tájékozottunk pontosan arról, hogy milyen problémá, probléma miatt akadt meg a bizottság Olaszországgal szemben. Sajnos nem történt meg a hatékony fellépés, de én az Európai Bizottság, én a ennek a bizottságnak mégis köszönetet mondok a kezdeményezésért. És két dátumot szeretnék csak, vagy két adatot szeretnék csak mondani. Elnök asszony, az első, ugye Fernald úr, a bíróság egyik bírája 2012. október 18-án hozott ítéletben ez a Valenca és társai ügy, és Fernand úr a bíróság tagja. Egyébként ugyan, ugyanez a bíróság hozta az ítéletet a Mászkalov ügyben is, és még sincs semmi, tehát ugye a nondiskriminalitás elvét, nondiskrimináció elvét kell alkalmazni, azok esetében is, akiket ajánlás alapján vettek fel. Pedig független, elvileg ugye független hatóságok vannak, amelyeket azért hoztak létre Olaszországban, hogy az európai jogszabályokat is megfelelően hajtsák végre. Vannak olyan emberek, akiket versenyvizsga nélkül vettek fel, és határozatlan idejű szerződést adtak nekik. És aztán pedig, hogy az iskolákban, az egészségügyi szektorban és így tovább, amiket említettünk, nincs semmifajta stabilitás, ezt nem garantálják, hanem határozott idejű szerződéseket hosszabbítgatnak és akkor közben ugye azt mondta Szerem, hogy hagyják abba ezt a ennek a cikknek az emlegetését. Az olasz kormány képviselője pedig idejön, ide az Európai Parlamentbe, és ugyanezt az érvelést hangoztatja, ismételgeti, amit a Papália ügyben hallottunk. Pápália úr 30 éve határozott idejű munkaszerződésekkel dolgozik, zenetanár, zeneprofesszor, és állandóan hosszabbítgatják a szerződését. 30 éve. Én nem vagyok ö, nagy zenei szakértő, de hát el tudom képzelni, hogy egyébként az Ausztrai Önkormányzat zenekarát szervezte, meg és így tovább. Tehát 30 év, hát ez hihetetlen. Mégiscsak meg lenne a joga a határozatlan idejű munkaszerződéshez. És az utolsó megjegyzésem az Európai Bizottság felé, mondjuk a plenáris meghallgatás a kapcsolatban ugye azt mondják, hogy az állam pénzügyi erőforrásaitól függ ez Spanyolország, Olaszország, Portugália, Portugália Görögország és mások, ahhoz, hogy stabilizálják ezeknek az embereknek a helyzetét, be kellene, hogy fektessenek. Hát az Európai Bíróság az mégis egy független és komoly szerv, nem? Hát 2014-ben a Mászkoló ügyben azért voltak ott bizony dokumentumok, prezentáltuk, hogy az orosz kormány hogyan védekezik. És az elhangzott, hogy az iskolában dolgozók stab- helyzetének stabilitása 16 millió eurós megtakarítást jelentett volna ahhoz képest, hogy az ő szerződéseiket határozott idejűnek tartják meg, és állandóan hosszabbítgatják. Tehát amikor ezt a nagyon kényes problémát vitatják meg, akkor Kérem, hogy emlékezzenek rá, tudják azt, hogy a megszorító intézkedések nem, nek nem sok köze van ehhez. A közösségi irányelv megfelelő korrekt alkalmazása nagyon is jót tesz az államoknak, még megtakarításokhoz is vezet. Renci úr, ugye Bona Scuola programjához. Az Európai Bizottság egész egyszerűen a szegési eljárást lezárta 21-24 per 2010-est, és azt mondta, hogy ah, minden rendben van, az olasz állam most már helyesen jár el, és azt mondták, hogy jó, hát nagyszerű, megvannak a megelőző intézkedések, és így tovább a szankciók, ez hazugság hazugság. Az iskolában még mindig több tucatjával vannak olyan emberek, akiknek a szerződése továbbra is határozott idejű, és több tucatjával vannak ezrével az olyan emberek, akiknek a helyzete nem stabilizálódott. Az olasz államnak 3 milliárdba kellene fölvenni olyan embereket, akik még sosem dolgoztak de közben pedig azok az emberek, akik dolgoztak folyamatosan és megbízhatóan, továbbra is ilyen bizonytalan helyzetben vannak. Ezeket a szempontokat, a pénzügyi szempontokat is részletesen kell elemezni. Egyébként a mászkoló ítéletben az Európai Bíróság kimondta, hogy nincsenek pénzügyi okai annak, hogy az oktatási szektorban nem lép a e, kormány konkrétan ellenőrizték, hogy nincsenek pénzügyi okai ennek. Ezer köszönet, uram, mondja az elnök asszony. It has been a very... Nagyon érdekes eszmecserére került sor, és mindenkinek köszönetet szeretnék mondani, hogy ilyen sok információt osztottak meg velünk. Egy olyan témáról van szó, amely szívügyünk, és azt gondolom, hogy az összes petíciót nyitva kell, hogy tartsuk, és természetesen várjuk a frissített információt a bizottságtól, az Európai Bizottságtól, különösen ami a szabályszegési eljárást illeti, illetve a helyzettel kapcsolatos tájékoztatást. Minden egyes esetben egy választ várunk. Az önök mai válasza nem volt elégséges, sajnálatos, hogy ezt kell mondjam sokkal több eh, információt vártunk önöktől. Például a tény, hogy januárban, 2017 januárjában, néhány héttel ezelőtt a foglalkoztatási főigazgatóság szolgálatai tájékoztatták a petíció benyújtóját arról, hogy további információ igen, iránti kérelmét az ombudsmanhoz intézze, Hát ígéretet arra, hogy részletes választ adnak a petíció benyújtájának. Önök ezt nem említették ma. Én várnám a részletes információkat a petíció benyújtóinak erről a témáról, hiszen mi nem vagyunk ellenségei az Európai Ombudsmannek, együtt dolgozunk, és fontos, hogy ugyanazokat az információkat kapjuk meg, mint amiket az Európai Ombudsman megkap. Rendben. Egyszer megismétlem azt, hogy ezzel az ügyjel, ezzel a témával, nem a petíciókkal, de a témával mindenképp a, az őszi meghallgatáson is foglalkozunk, és várom majd az önök hozzájárulását ehhez. Utána pedig meglátjuk azt, hogy milyen intézkedéseket ragadunk meg az olasz hatóságokkal kapcsolatban. Az olasz mondom azt, hogy aggódunk, nagyon aggódunk. Miért engedik meg, hogy mindez megismétlődjön éve, minden évben? Hát ez nem méltó egy európai tagországhoz 2017-ben, tehát um, reagáljanak máshogy. De azt gondolom, mi ezzel foglalkozunk, így kezeljük a témát, és még egyszer köszönöm szépen a petíció benyújtóinak, hogy ilyen hosszú utat tettek meg. Nagyon érdekes volt meghallgatni az önök tájékoztatását, és a jövőben is követjük mindezt. Le kell menjek, tehát most ezt a pontot lezárom, de mielőtt távozom, szeretném Morten Rasmussen urat, aki adminisztrátorként a Petiben dolgozott korábban, hosszú évekkel ezelőtt, 2004-ig. Üdvözöljük Önt ismét itt a körünkben. Látja, még mindig küzdködünk, próbáljuk szolgálni az európai polgárokat. Remélem, hogy Ön élvezi most a szabadságát, de biztos lehet abban, hogy mindent tőlünk telhetőt megteszünk. Most távoznom kell, és a rossz Kosta Eszteres Ferragut asszony fog elnökölni, és hamarosan visszajövök. Θα ήθελα Bueno, muchas gracias. Köszönöm szépen. Nos, Kuleva asszony szeretne felszólalni, eh, és majd utána ezzel lezárjuk. Köszönöm szépen. Elnézést, hogy még egyszer szót kértem, de egy pontot nagyon fontosnak tartok kiemelni. Azt gondolom, hogy mi szakbizottságként szóbeli kérdést kell, hogy intézzünk a plenárison állásfoglalási intézványjal a korlátozott munkaszerződések témájában, hiszen ez egy olyan probléma, amely ellen hatékonyan kell küzdenünk, de egy ilyen szóbeli kérdés nélkül nem tudjuk lejárni, lezárni sikeresen ezt az eljárást, és ezt fontosnak tartottam itt még kihangsúlyozni. Vale, tomamos nota. Nos, figyelembe vettük ezt mint hogy az ennek lezárta a, temet, a témát, ezt a felszólalást hozzácsapjuk a jegyzőkönyvhöz, de elsősorban csak a jövőre való tekintetet tudjuk figyelembe venni, és majd egyeztetünk a koordinátorokkal. Akkor Eleonora. I want to make clear that I myself as well, I want to... Én magam is támogatni szeretném mindezt, amit Kunyava asszonytól hallottunk. Túl gyorsan zártuk le talán ezt a pontot. Én is úgy érzem, hogy nagyon fontos szóbeli kérdést intéznünk a bizottsághoz, elásoglási indítványjal, tehát remélem, hogy ezt a kérdést rögzítik majd, és a következő koordinátorok ülésen ezt majd meg fogom ismételni. Én világos, a koordinátorok ülés szempontjából nem tudjuk ezt hozzá csapni. A szokásos felszólási kérőkkel ezt lezártuk, de azért figyelembe veszem és tudomásul veszem, hogy az elnök áthozott döntéseket ezzel ki tudjuk egészíteni. Nos, 0988-as petíció a szerződéses tanárok kérdése Portugáliában a a határozatai szerződésekkel kapcsolatos kérdéskör ez is. A e, szerződéssel, ilyen szerződéssel alkalmazott, alkalmazott tanárok szövetségének van itt vendégünk illetve van még két további eh, portugál eh, eh, petíció is a képesítések elismerésének témájában. Ez a 17. napirendi pont, ezért meg is adom a szót a, kép, a petensek nevében. Ó, nincsenek itt a petensek, akkor megadom a szót közvetlenül a bizottságnak, Gillian Warnak. Thank you, Madam Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal szeretném kezdeni, hogy a bizottság természetesen a rossz munkakörülmények megakadályozását nagyon komolyan veszi. Én magam is, és kollégáim is. És nagyon keményen dolgozunk annak biztosítás érdekében, hogy hatékony megvalósítása történjen a tagországokban a rögzített eh, idejű szerződésekre vonatkozó irányelvnek a tagországokban, tehát eh, nagyon keményen dolgozon, dolgozunk azon, hogy az irányelv a gyakorlatban megfelelően megvalósuljon, és mint a korábbi vitán említettem, az irányelv egy megállapodása alapul a szociális partnerek részéről, és kicsit kontextusba helyezném azt, amit mondani fogok. Ezek a petíciók tehát fontos, hogy azt hiszem előzetesen a két záradékot emeljek ki az irányából. Az első védzáradéka az egyenlő bánásmódot írja elő. Az, ez a záradék azt mondja, hogy egy rögzített szerződéssel bíró munkavállalat ugyanúgy kell kezelni, mint egy állandó szerződéssel bírót, kivéve, hogyha objektív okai lennének annak, hogy ne így járjunk el. És a második elv, erről is sokat beszéltünk az előző vitán, tagországoknak olyan intézkedéseket kell megvalósítaniuk, amelyek megakadályozzák az egymás után történő folyamatos rögzített határi szerződés meghosszabbítást. A szociális partnerekre ez vonatkozik, az összes paraméter, illetve mindaz, amit a bizottság megtehet, adott, szociális partnerekkel között a megállapodásokat, illetően is az irányelv rögzíti ezeket az aspektusokat. Ami a portugál pettensek panaszait illeti, itt van egy példa arra, hogy a bizottság megpróbálja ezeket a dolgokat érvényesíteni. Tehát a bizottság számos panaszt kapott 2009-től kezdve, ami a tanárok helyzetét illeti, ők portugál iskolákban határozott szerződések keretében dolgoznak. 2010-ben szabálysértési eljárást indított a bizottság Portugáliával szemben. Szélskörű vitát folytattunk a portugál kormányjal, és formális levelet küldtünk, megfelelő véleményt készítettünk, a portugál kormánynak, hatóságoknak levelet intéztünk, és arra kértük őket, hogy legislatív jogalkotási változtatásokat vezessenek be. Ez azt jelenti, hogy a keret megállapodás feltételei teljesüljenek. A bizottság felépésének eredményeként a bizottság úgy értékelte, hogy amit a portugálok megtettek a jogalkotás módosítását illetően, megfelelő volt, és éppen ezért 2015-ben a bizottság lezárta a szabálysértési eljárást. És egy dologgal egészíteném ki még mindezt. Szafia Rivéra asszonynal folytattuk megbeszélést. Azt gondolom, hogy önnek az szakbizottságnak is tagja, képviselő. Ő elmondta azt, hogy az Azori szigetekre nem vonatkozik a portugál szabály, és mi ezzel kapcsolatban további információt kértünk, és ezen a héten kaptuk meg ezt a plusz új információt, tehát ez a pont. Tehát a bizottság szabálysértési eljárást indított, portugálok módosították a jogszabályaikat számos módon, a bizottság ezt megvizsgált, elégedett volt, és lezártuk a szabálysértési eljárást. Ezután a bizottság új panaszokat kapott, amiatt, hogy nem egyenlő bánásmódon részesítik az állandó és korlátozott időszerződéssel rendelkező tanárokat. Tehát hoztak intézkedéseket arra vonatkozóan, hogy a folyamatos szerződés hosszabbítás megszűnjön, viszont még mindig vannak különbségek az egyenlő bánásmódot illetően, a munkaidőt illetően, stb. És a bizottság ezek után, az új panaszok beérkezése után elkezdett utána járni a kérdéseknek a portugál hatóságoknál. Ez az EU kísérleti párbeszédi eljárás volt, ez egy eljárás, információcserére került sor a portugál hatóságok és a bizottság között, de ez még folyamatban van továbbra is. Tehát itt tartunk a petíciók kapcsán. Köszönöm. Ez, eh, Nos, köszönöm szépen. Van-e olyan képviselő, aki szeretne szólalni ezzel kapcsolatban? Nincs. Ebben az esetben eh, Péter mégiscsak akkor meg ma szót. Igen, természetesen nyitok-e tartanunk a petíciókat a bizottság tájékoztatása után. Köszönjük szépen a bizottságnak még egyszer azt, hogy megfelelően reagált. Néha mosolyoghatunk is azon, hogy milyen találékonyak a tagországok. Azt jelzik, hogy megvalósították a módosítást, és kiderül, hogy az azor, hogy ez szigetekre ez nem vonatkozik, tehát úgy tűnik, hogy minden tagország megpróbált a saját vészkiáratát kiépíteni. Minden tagországnak mások a hagyományai, de vannak európai értékeink, ezeket rögzítettük, tehát fontos nyitva tartani a petíciót és aztán megnézzük majd, hogy mi történik Portugáliával kapcsolatban. Na, buena. Ez jó javaslatnak tűnik. Hagyjuk nyitva, akkor a petíciót és várjuk meg az információkat, különösen ez az azori szigetekkel kapcsolatos információt vég, kérjük a további vizsgálatot a bizottságtól. Akkor hát a következő napirendi pontra, ami a 18-as napirendi pont, amelyben 5 petíció foglaltatik, mindegyik valenciai. E, különböző petíció petensek e, nyújtottak be a határozott szerződésekre vonatkozott e, szabályozások irányában nem tartásával kapcsolatban. Újra megadom a szót petíciózók hiányában a bizottságnak. Julia More de... Julia More a, foglalkoztatási főigazgatóságról, vagy pedig munkatársa. Thank you, Madam Chairman. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. A 2012-es, 13-as panaszok fényében amelyek arra vonatkoztak, hogy eh, a valenciai Autonom eh, régió intézkedései eh, miatt az állandó, a határozott határidei, határozott szerződése foglalkoztatott munkaerők körülményeit, munkaerőt megváltoztatták egyúdalóan és ebben eltérőben a módon részesültek, mint a határozatlan eh, szerződéssel szerződtek, szerződtetettek munkakörményei. En, eh, en, ennek a, ezen panaszoknak a kivizsgálásával az EU Pilot, Pilot program keretében eh, a bizottság arról értesült, hogy a valenciai autonóm régió visszavonta ezt az intézkedést 2000 2014. január 1-ével. Ettől kezdve az a konkrét vizsgálat, amely ehhez a konkrét intézkedéshez kapcsolódott, lezárásra került, ezért a bizottság úgy gondolja, úgy véli, hogy ez a konkrét ügy megoldásra került. Ezt kiegészítem, de meg annyit mondanék, hogy a bizottság természetesen továbbra is figyelemmel követi a spanyol közhatóságok magatartását mind központi szinten, mind eh, regionális szinten eh, figyelve arra, hogy a közszférában, eh, az állami szférában az azonos bánásmód érvényesül-e, vagy pedig megkülönböztető módon kezdődik az, az ideiglenes, pontosabban a határozott szerződéssel fölvetteket a határozatlan szerződéssel fölvettekhez képest. hangsúlyoznom azonban, hogy azok a konkrét kérdések, amelyek eh, ebben a petícióban szerepelnek, már nem eh, problémások, hiszen úgy döntöttünk, hogy ezeket eh, lezárjuk, ezeket megoldotta az állam. Az egyik valenciai petíciózó valamiféle kompenzációt tartott volna ö, ö, igényt annak fejében, ami történt vele korábban. Ezzel kapcsolatban a bizottság alá húzta, hogy ilyen körülmények között, amikor egy magánszemély kompenzációra tart igényt az Európai Uniós jog tagállami megsértése miatt. Itt nem a bizottságnak kell ezzel foglalkoznia, hanem ilyen esetben az adott személynek az ügyet a tagállami bíróság elé kell vinnie további levelezés nem volt a petíciót benyúzó féllel, és még egyszer hangsúlyoznám, hogy eh, miután a spanyol hatóságokkal felvethettük ezt a kérdést, és megvitattuk, az intézkedést visszavonták, és ettől kezdve mi úgy látjuk, hogy ezt a konkrét ügyet eh, megoldottuk. Sí, alguna intervención, Peter. Köszönöm szépen, Peter. In diesem Fall auch den, äh, den Mut haben, die Petition zu schließen. Köszönöm szépen. Hát, ha megvan a bátorságunk, hogy lezárjuk ezt a petíciót, az jó, a petíció, tájékoztat, petíció benyújtóját tájékoztatjuk arról, hogy vannak-e tények még, amelyek új információt jelentenek, hogyha a petíció benyújtója úgy gondolja, akkor újra felveheti velünk a kapcsolatot. Én azt javaslom, hogy zárjuk le ezt a petíciót, és tájékoztassuk a benyújtóját, hogyha nem, tetszik neki, nem elégedett a válaszunkkal, akkor visszakerülhet hozzánk. Perdone. Ezzel én is egyetértek, Kudem asszonynak adom meg a szót még egyszer. Köszönöm szépen, én is egyetértek azzal, hogy zárjuk le. Mert az egyik esetben van eredmény, a másik az egyébként sem lenne, tehát ha nem zárnánk le, nem lenne eredmény. Nos, a bizottság azt mondta, hogy ezeket a konkrét petíciókat eh, megoldották, mert az autonóm kormány, eh, Valencia regionális autonóm kormánya eh, tájékoztatta a bizottságot, hogy ezt a törvényt visszavonták, és ennek fényében 2014. január 1-től a bizottság is elmondta, már ezt a változatot alkalmazzák, e, e, és azonos a bánásmód. Tehát emiatt meg kell, le kell zárnunk ezt a e, e, petíciót, hiszen a legfelsőbb bíróság, e, illetve a kormány e, megtette szükséges lépéseket. Azonban vannak azóta is panaszok, e, és nyilván ezeket a konkrét esetek, ezt, ezt az öt konkrét petíciót megoldottuk, megoldottnak tekinthetjük, de bármikor fölmerülhet az, hogy e, ezen petíció benyújtó felek más ügyekre felhívják a figyelmünket, akkor azokkal kapcsolatban is el fogunk járni természetesen. Megadom a szót. Igen, a kérdés az az egyelő bánásmód, tehát hogy a magán és az állami szférában ö, egyelő bánásmód legyen, ez még mindig nyitott. Igen, de nem ezekben a petíciókban, ezek nem azok a petíciók. Angela Peritio, Berano Varver, MRR Carmen Sanchez, Itali Andrés eh, petíciói megoldásra kerültek, és eh, eh, természetesen, hogy milyen petíciók jönnek be a jövőben, azt nem lehet előre látni, de ezeket javasolnám, hogy zárjuk le azzal, hogy kérjük a petíciót benyújtó feleket, hogyha van információjuk új, új ilyen esetekről, akkor újra fogjuk nyitni az ügyet. Térjünk rá a 19-es napirendi pontra, amely e, e, Svájca kapcsolatos, tájékozódó utazást rákerült sor, fact-finding visit, tényfeltáró utazás 2017. február 21-jel, és május másodikáig jöhetnek be a javaslatok a szavazásra pedig eh, április 25-én kerül sor, eh, és eh, így ezzel elhalasztásra kerül ez a napirendi pont, és ezzel tulajdonképpen le is zárjuk a mai ülésünket. Köszönjük szépen! Thank you.